áttekintéséről szóló bizottsági jelentést, melyet november 28-án mutattunk be, bemutassam. Az Ekkon szakbizottsággal már december 2-án megvitathattam ezt a bejelentést, és természetesen örömmel tekintek a további vita elébe a mai napon, illetve a jövőben is. Kezdjük azzal, hogy a gazdasági és a pénzügyi válság nagyon sok hiányosságra hívta fel a gazdaság irányításban a figyelmet. Európa nagyon sok területen ragadott meg intézkedést, és az euró zónát egy határozott tűzfal felépítése biztosította, és ezzel segítjük a pénzügyi stabilitás létrehozását. Létrehozták a, létrehoztuk a bankuniót, a pénzforrásokhoz való hozzáférés megerősítése, megkönnyítése, illetve a bankok megerősítése érdekében, végezetül pedig a gazdaság és a költségvetési koordinációt vezettük be. A kettes és a hatos csomag fontos elemét képezi a gazdaságirányítás megerősítésének, a stabilitás és növekedési paktum alatti gazdaság felügyeletet tartalmazza, a makrogazdasági egyensúlytalanság elleni fellépést, valamint a pénzügyi stabilitás megteremtését, és az integrált gazdasági és pénzfelügyeletet is az európai szemeszter keretén belül a különböző jogszabályokban a jogszabályok végrehajtását a bizottság áttekinti. Ez az áttekintés három elemet emel ki a Six és a TUPEC-ből, a 2 és a 6-os csomagból. Egyrészt a rendeletek hatékonyságát vizsgáljuk meg, azt vizsgáljuk tehát meg, hogy mennyire voltak sikeresek, másodszorban a szorosabb együttműködést vizsgáljuk meg az egyes gazdaságpolitikák között, harmadsorban pedig azt vizsgáljuk meg, hogy az új gazdaságirányítási szabályok hogyan vezettek az Európai Unió gazdaságának megerősítéséhez. Viszonylag kevés idő állt rendelkezésre az új gazdaságirányítási rendszer ellenőrzésére, így egy sok speciális eszközt, például a szélsőséges, a túlzó deficiteljárás eljárás nem lehetett ellenőrizni. Különböző gazdasági feltételek működött, működtek ezek az intézkedések. Ilyen módon tehát nem tudjuk tökéletesen a teljes rendszer hatékonyságát ellenőrizni. Ezért a bizottság beszámolója faktuális, tényszerű és rövid, és áttekinti az új eszközöket, 2011. Eh, augusztusában a hatos csomagot és 2013-ban a kettős csomagot vezettük be, tehát ezen bevezetési időszakot, eltelt időszakot vizsgáljuk át, és eh, a pénzügyi stabilitásban jelentkező hiányosságokat eh, vizsgáljuk meg. A különböző elemek közötti kapcsolódásról is beszélünk, az áttekintés, a hatós és a kettes csomag reformjáról is beszél, hiszen um, ezek a jogszabályok megerősítették és kiszélesítették a gazdasági irányítást, valamint a makrogazdasági egyensúlytalanságok elleni hatékony fellépést tették lehetővé. Véletlenül végezetül pedig um, a rendszer hatékonyabb átételéről is beszélünk, meg kell szüntetni az átfedéseket, a párhuzamosságokat, és hatékonyabbá kell tenni a stabilitás és növekedési paktumot átláthatóbbá is kell tenni a végrehajtást. Ezen felül a bizottság értékelése kihangsúlyozza, hogy nagyon fontos, hogy az ownership eh, elve érvényesüljön, tehát a szereplők azonosuljanak eh, a reform és az irányítási csomag elemeivel az európai szemeszter keretén belül. Így a növekedés és a konvergencia célját is szolgálhatjuk, végezetül pedig a nemzeti parlamentek és a szereplők jobb bevonásáról is szól a bizottság áttekintése. A gazdaság irányítás rendszere csak akkor járhat teljes eredménnyel, hogyha minden releváns stakeholder vagy szereplő azonosul velem. Ezek között az egyik az Európai Parlament, mint kulcsintézmény, amely az Európai Unió szinten hozott jogszabályok gazdaság legitimációjáért feláll. Éppen ezért tehát nagyon fontos, hogy a parlamenttel együtt vitassuk meg um, az eredményeket, illetve azt is, hogy milyen irányba haladhatunk tovább. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm biztos úr nyilatkozatát. Most a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Elsőként Burkhár Balc képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Európai Néppártként természetesen üdvözöljük ezt a mai vitát. Támogatjuk a bizottságot a tekintetben, hogy az eddigi jogalkotási csomagot a Sixpacks és a kettős csomag vonatkozásában pozitívan értékelte. A legtöbb deficit a tagállamokban is lassan-lassan magához tér az unión belül. Hogyha a tagállamoktól méreható strukturális reformokat követelnek, akkor valóban jó, itó, jó úton járunk, és a jó útnak tekintjük a gazdasági reformokat. Abban is tek, támogatjuk a bizottságot, hogy a stabilitási és növekedési paktumnak van jövője ebben a formában. Ez azonban nem mhm. kell, hogy visszatartsa a bizottságot attól, hogy további javításokat eszközöljön. Az említett paktum mindenképpen a növekedés és a jövő záloga a gazdaság tekintetében. Az, hogyha felvizeznénk ezt a paktumot, akkor tulajdonképpen minden korábbi feladatunkat dobjuk a sudba. Sem közép, sem hosszú távon nem hoztak a régi eh, szabályok, tulajdonképpen csak egy adóság spirált indítottak el, és a pénzügyi válságot is erre vezethetjük vissza. Az egyes tagállamokban a stabilitási paktum önmagában nem tud növekedést generálni, sokkal inkább emlékezteti a tagállamokat arra, hogy hosszú távon hatékonyan és fenntarthatóan bánjanak a pénzükkel. Nyilván ez nem kellemes, ezeket az igazságokat meghallgatni, és nem lesz pozitív beruházási atmoszféra Európában, ha elmaradnak a reformok. Természetesen a rugalmasságot ellenőrizni kell méghozzá ilyen alapokon. Hölgyeim és Uraim, a stabilitási és növekedési paktum nem lehet tárgya itt a kételkedésnek, és nem fogott, foroghat kockán, ezért várjuk a bizottságtól, hogy Európa stabilitása érdekében ebben a kontextusban is fellép méghozzá anélkül, hogy késlekedne, és ezt az eltökétséget fejezze is ki a tagállamokkal szemben. Köszönöm. Úr, az SZND képviselőcsoport nevében Berez képviselő asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon. Merci, madame la Köszönöm, elnök asszony. Alelnök úr, most először találkozunk ez alatt a ciklus alatt arról, hogy erről az igen fontos kérdésről, a gazdasági irányításról beszéljünk. Az előző parlamenti ciklusban egy precedenst teremtettünk a bankunió szabályozásával. Ennek a bizottságnak adatik meg utoljára az esély, hogy nem csak meghaladja a pénzügyi válságot, hanem arra is, hogy a politikai unió ne kerüljön válságba. Ezért egy nagyon fontos pillanatban vagyunk most. Amikor a hatos és kettes csomag mérlegét ön az imént megmondta, úgy tűnik számomra, hogy ezt nem lehet egyszerűen rövid távon és a tényekre alapozni. Tehát a súlyos társadalmi válság, a gyenge növekedés és a gyenge infláció az egész unióra jellemző. Ugyanazon a napon ön megjelentetett egy olyan dokumentumot is, ami jobban perspektívába helyezi a növekedést, és ez jól leírja a helyzetet, különösen azt, hogy mennyire súlyos a szociális válság. És ez ugyanannyira fókuszál a kínálatra, mint a keresletre. Ezen kívül kiemeli, hogy mennyire fontos a beruházás, különösen egyes ágazatokban, illetve az is, hogy a tagállamok felhasználják a rendelkezésükre álló mozgásteret. Az európai szemeszter multilaterális jellege azért is fontos, mert az egyes tagállamok gazdaságára irányítja rá a figyelmet de azt sajnálatosnak tartom, hogy az önértékelésében nem jelent meg ennek az anyagnak a szellemisége. Ez ugyan normálisnak tekinthető, hiszen így fogadtuk el a szabályokat, viszont egy olyan helyzet alakult ki, amit már nem tekinthetünk normálisnak. Ez a vita egyszerre több fronton nyílt meg, és erre mindig figyelemmel kell lennünk. Júniusban megállapodtunk abban, hogy beszélni fogunk a 6 és 2-es intézkedés csomagról, de ekkor az is meghatározásra került, hogy mennyire lesz rugalmas a, az intézkedés csomag. És ezt még azóta is várjuk. Ugyanis arra van szükség, hogy ne térjünk el a szigorú szabályok szellemiségétől, és ne is határozzunk meg új szabályokat. Tudom, hogy egyesek nagyon közel állnak ehhez a szabályozáshoz, de egyes esetekben nem lehet ezeket alkalmazni, például akkor, amikor ezek szembe mennek a tagállamok szuverenitásával, vagy egyenesen Európa ellenesnek tekinthetők. És ahogy ön is mondta, nagyon bonyolult itt a helyzet. Tehát még mindig várjuk mm. azt, hogy rugalmasan tudjunk tekinteni ezekre a szabályokra. És úgy tűnik, hogy ismét megnyílt az út, és a parlament is részt fog venni ebben a munkában. Európának most van mm-hmm. utoljára lehetősége tenni valamit, és Ma a tagállamok között nem annyira heves a vita, de mi úgy gondoljuk, hogy meg kellene nyitni a párbeszédet, és kölcsönösen meg kellene érteni egymást. A parlamentnek is vannak jó ötletei, ezt és a tanács jó akaratát is fel kell használni a találkozó során. Köszönöm. Hozzászólását az ICR képviselőcsoport nevében Luke képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! Elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr, üdvözlöm, hogy lefolytatjuk ma ezt a vitát. Ez egy olyan vita, amely a kettes és a hatos csomagról szól, de általánosságban mégiscsak a, az Európai Unió gazdaság irányításának sikerét veti adba. Hogyha ilyen széles körből vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akkor világosá válik, hogy ez a vita a gazdaságpolitikai irányítás csődjéről szóló vita. Hiszen az eleinte a szabályok világosak és átláthatók voltak, tehát hogy nem szabad több mint 60%-os eladósodást eh, elérni, és az új adósság aránya nem lett több mint 3%-os. Ráadásul minden tagállam a saját adósságáért felel, és egyik állam nem száll be a másik adósságába. Ezek a szabályok nem működtek. 2005-ben felpuhították őket, a stabilitás és növekedési paktum reformjával, utána pedig komplexebb szabályok, kevésé átlátható szabályok váltották le ezeket. Azt hiszem, hogy kevés képviselő tudná pontosan megmondani, hogy a strukturális deficitre vonatkozó szabályok hogyan néznek ki. Ezeket a deficiteket legalábbis évről évre csökkenteni kellett volna fél százalékkal sőt 0,8%-kal a, a külön a nagyon nagy költségvetési adósság eljárás tekintetében, de ez nem történt meg. Minimális egységben csökkentették a államadóság eladósodását. Aztán 2010-ben a legfontosabb építőelemét is kivették a növekedési paktumnak, miszerint, hogy minden állam maga felel az adósságáért. Létrehoztak az ESM-et, kvázi árnyék költségvetéseket hoztak létre, a stabilitási mechanizmus eh, és a stabilitási alap segítségével bevezették a sixpacket, a twopacket, az európai szemesztert, a scoreboard indikátorok bonyolult rendszerét vezették be, és ilyen módon voltak éppen minden pénzügypolitikát legitimé lehet tenni, hiszen teljesen a vált a rendszer. Hölgyeim és uraim, rossz úton járunk. Minden átláthatatlanabbá és önkényesebbé vált, és így megnyílt a lehetőség annak, hogy az államok felelőtlenül gazdálkodjanak, például, hogy ezt, ahogy ezt Franciaország esetében látjuk. Vissza kell térni ahhoz az egyértelmű szabályozáshoz, amely azt mondta, hogy egyetlen állam se felelhet a másik állam adósságáért. Ha ez így van, akkor minden állam maga úgy dönt a pénzpolitikai döntéseiben, hogy ő felel, és természetesen neki kell egyedül majd az adósságait kifizetni. Ehhez nem lesz akkor szükség gazdaságirányításra, nem lesz szükség ajánlásra, hanem pusztán arra koncentrálhatunk, hogy ha egy állam eladósodik, akkor az állam, az állam adófizetői kell, hogy fizetsék ezt majd. Más szabályra nem lesz szükség, és ilyen módon biztos, hogy visszatérhetünk a felelős politizálás területére az eurozónában. Köszönöm képviselő úr! Az ALDE képviselőcsoport nevében van Nieuwenhuizen képviselő asszonynak adom meg a szót. voorzitter. Eh, vandaag Elnök asszony! Ma értékeljük az úgynevezett six-pack és two-pack csomagot, a intézkedés csomagot, amelyeket az elmúlt időszakban hagytak jóvá, annak érdekében, hogy a stabilitás és növekedési paktumot javítsuk. A bizottság értékelése nagyon sok új elemzésre kiterjed, azonban nagyon sok minden hiányzik. <clears throat> Legfontosabb ezek közül az, hogy mennyi rugalmasságra van szükség, illetve alkalmazható a költségvetési szabályoknak a végrehajtása során. A bizottságtól azt hallottuk, hogy januárban fog ezzel kapcsolatosan állást foglalni, ezért én ma csak arra tudok koncentrálni, ami az elmúlt hetekben történt. Az előjelek nem igazán pozitívak. Juncker úr azt mondta az elmúlt héten egy nyilatkozatában egy újságnak, hogy gyakorlatilag politikai döntésnek látja a költségvetési szabályok végrehajtását. A franciáknak nyújtott támogatás a költségvetés javításában is mutatja ezt az elhangzott önkényességet. Az egy évvel ezelőtti megállapodások a két csomagot illetően, ami a mai vitánk tárgya is azt mutatja, hogy bőven van még javítani való, hiszen a pótolagos határidőt csak akkor fogják megadni egy tagállamnak, ha van valamilyen gazdaságpolitikai reform és hogyha valóban nagyon nehéz gazdasági pénzügyi helyzetben van az a tagállam. A bizottság az elmúlt hetekben világosan tudtára adta Franciaországnak, hogy túl keveset tett annak érdekében, hogy rendbe hozza a költségvetését, és tulajdonképpen a gazdaságpolitikai megállapodásra nem vezethető vissza a határidő hosszabbítás. Igazából valóban egyfajta politikai lókupeckedésre hasonlít. Ez is jó példája annak, hogy mi történik akkor, hogyha a paktumnak a szabályait egyfajta játéknak tekintjük. Több mozgásteret és több rugalmasságot kell adni, de az új beruházási tervet úgy kell felfognunk, hogy ez a szabályoknak a szigorúbb alkalmazását követeli meg a tagállamoktól. Az ország specifikus ajánlásokat végre kellene hajtani, de ennek akkor lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az országok hozzáférjenek a, a pénzekhez. Az egyik oldalon ott vannak a szankciók, azonban, hogyha további ö, pénzhez kívánnak ö, jutni az országok, akkor be kell tartaniuk a szabályokat ezzel lehet a bizalmat visszaállítani európában. köszönöm. köszönöm képviselő asszony és azt is hogy nagyon jól gazdálkodott az idejével. marisa matias képviselő asszonynak adom meg a szót two percben. parancsoljon! köszönöm szépen elnök asszony és biztos úr! az intézkedéscsomagok bármilyen eh, értékelését eh, azzal eh, kell elkezdeni hogy megvizsgáljuk és kimondjuk, hogy ezek megbuktak, ezek az intézkedések, ugyanis több munkanélkülihez, alacsonyabb növekedéshez, több gazdasági egyensúlytalansághoz vezettek. Az eurozónában nem történt meg a gazdasági konszolidáció, tehát a bizottság javaslata kudarchoz vezetett. Ez mérgező hatású értelmetlen ostobaság. Tehát én azt javaslom, hogy kezdjük el előről, induljunk ki a kiindulási elveinkből. Biztos úr, mik voltak a gazdasági irányításai, irányítási célkitűzései? A az adósságot vagy a deficitet akartuk kordában tartani? Hát egyiket sem sikerült. Konszolidálni az európai gazdaságot? Ez is megbukott. Csökkenteni a kiadásokat? A, az Ehelyett csak azt értük el, hogy a jóléti állam maradékát is lebontottuk. A költségvetési megállapodás, ez állandó megszorításhoz vezetett, és ez is kudarcá vált. A bizottság rugalmasságról beszél, de ez nem jelent mást, mint hogy a tagállamok levonhassák a beruházásokat a deficitjükből. Mi mindig kiálltunk emellett, de most hogy a bizottság tönkretette a gazdasági helyzetet, és a, az európai államoknak egy fillérjük sem maradt a bankok megmentése miatt. Most beszélnek rugalmasságról. Biztos úr, ezt alaposan elemezni kell, és nem csak vaktában kitűzött célokat kell követni, hanem mert az Európai Unióban gazdasági és szociális pusztítás történt, Kérem, biztos úr, tegyen valamit, ugyanis ennek a kukában a helye. Következő hozzászóló Urtasun Ernest képviselő úr. Képviselő úrnak négy perc áll rendelkezésére. Parancsoljon. A bizottság azt állítja, hogy sikeres volt a bevezetés első néhány éve, és ez arra volna bizonyíték, hogy a fiskális szabályok eredményesek voltak a fiskális konszolidáció területén. Hát ezt az vélekedést nem tudjuk osztani. Nagyon fontos, hogy a bizottság a strukturális deficitek mechanikus megközelítését átalakítsa. Hiszen ez a megközelítés akadályozza a jóléti rendszerek működését, és ennek drámai szociális kihatásai vannak, és megakadályozza mindez a növekedést. Ráadásul a bizottság növelte a csökkentési szintet, ezt a jelenlegi keretet egy önmagunk el, önmagunkat legyőző keretnek értékeljük, amely a harmadik recesszió irányába taszítja Európát. Egy kontraciklikus megközelítésre van szükség, hiszen a szabályok be nem tartásáról már van tapasztalatunk Európában. Éppen ezért rugalmasabb megközelítésre van szükség, és a szociális és a gazdasági dimenziót jobban figyelembe kell venni. Rövid távú a bizottság részéről, amikor azt mondja, hogy a makrogazdasági egyensúlytalansági egyensúlyt nem kell megváltoztatni, áttekinteni, holott ez az érintett országokat a legnagyobb súly, legsúlyosabb helyzetbe sodorja. A zöldek ezért csalódottak, hogy a bizottság a jelenleg gazdasági keretet sikeresnek tartja, és nem gondolja úgy, hogy áttekintésre volna szükség. Mi több, úgy gondoljuk, hogy egy általános kontraciklikus megközelítéssel egy olyan átalakított hatos csomagra volna szükség, amely a nagy környezeti és szociális beruházásokat támogatná. Úgy gondoljuk, hogy a rekapitalizációból eredő adósság, adósság tételét külön kell választani. Az adósság átlaga 19% a GDP-re vetítve, ám ennek egy harmada az az adósság, amelyet a bank ágazatnak adtak a bankválság során. Úgy gondoljuk tehát, hogy nem lehet egy kalap alá venni a két adósságtípust. Fontos ugyanakkor a strukturális egyensúly kérdésének vizsgálata, ez jelenleg mindenki, ez értékelő a, dönt arról, hogy ezt hogy veszi figyelembe. A bizottság például 20%-os munkanélküli arányjal számol Spanyolország esetében, de úgy gondoljuk, hogy ez nem fedi le helyesen a spanyol gazdaság potenciáját. Tehát egy szélesebb körű gazdasági alapra kell helyezni a megközelítést. A szociális indikátorokkal ki kell, egyel, ki kell bővíteni a, szoci, a scoreboard, az eredményjelző tábla eredményeit. Moszkovicsi biztos egyébként elkötelezte magát emellett, látni szeretnék az eredményeket. Az elmúlt napokban a bizottság egy 4 milliárd eurós csökkentésre, költségvetési csökkentésre irányzott elő Spanyolország számára. Nem tudom, hogy a bizottság nem látja a spanyol valóságot, a súlyos munkanélküliséget, hogyan lehetne tovább csökkenteni a költségvetést. Ez egy gazdasági öngyilkosság és szociális vakságnak felel meg. Éppen ezért tehát a stagnációból ki kell vezetni az országokat. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr hozzászólását az IFDF képviselőcsoport nevében. Steven Wolf képviselő úrnak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Dombrovskis úr, teljes mértékben elismerem, a beszédében elhangzottokat, amiben glorifikálja a hatos és a kettes csomagot, de igazából nem hallottunk más, mint amit vártunk öntől. Karácsony jön, Ilyenkor szoktak szép meséket mondani a családokban, a gyerekeknek, a szülők arról, hogy mennyi minden jó van a világban, még akkor is, hogy ha tudjuk, hogy éppen az ellenkezője igaz ennek, mert nagyon sok a rossz dolog. Sok tündérmesét szoktunk ilyenkor hallani. Hallotta itt most a képviselők részéről a legfontosabbakat a hat, hatos csomaggal kapcsolatban az ellenőrzés. A köz, költségvetések, aztán a kiadások ellenőrzése, a demokratikusan megválasztott polgárok elvárása ez lenne. És aztán ott van a sok-sok szegénység szerte Európában. Azt gondolom, hogy egy karácsonyi mese rá kéne, hogy mutasson arra, hogy miért is a rossz irányba megyünk, és miért látja ön helytelenül. Nem lehet itt azt várni, hogy majd ajándékokat osztogat a Jézuska, mert eh, hogyha igazán megnéznénk, hogy mi is a helyzet, és más lenne a Jézuska, akkor mást hallattunk volna. Például eh, nem engedné meg a 48 eh, órás munkahetet, anélkül, hogy pihennének, aztán a tahográfot is megemlíteném, aztán ha bármilyen dokumentumra lenne szükség, akkor ott kellene, hogy legyen a, a pecsét, és akkor megemlíteném még itt a rénszarvasokat is. Valószínűleg egy intergrupot is felállíthatnánk azzal kapcsolatban, hogy a rénszarvasokat óvjuk, védjük, ha minden szabálynak akár eleget tennénk. Ön sajnos több millió európai számára tönkretette a szép karácsonyi mesét a gyerekek és a polgárok számára. Köszönöm a független képviselők közül monot képviselő úrnak adom meg a szót parancsoljon! biztos úr miután az unió a stabilitási költségvetési paktumot bevezette milyen hatékonysággal működött ez? ugyanolyan ugyanilyen okból a világ tőkepiacain privatizáció indult el, és ez rabszolgaságba taszítja a polgárokat. Emellett kevesebb közszolgáltatás, megszorítás és a belső kereslet csökkenése következett. Görögországban és Cipruson strukturális reformokra van szükség, és igen, valóban minden tagállamnak csökkentenie kell a deficiteit és a rossz kiadásait de annak a költségei, hogy megmentsük az eurót, ez Franciaországban évente 17 milliárd euróra rúg. Ezen kívül a tömeges bevándorlásnak is hatalmas költségei vannak. Nemzeti hatáskörben kellene lenni annak, hogy mik a prioritások, hogyan kezeli egy ország a saját határait, a saját bankját. a nemzetek Európája tudna csak egészséges pénzügyi helyzetbe visszakerülni. Semmi szükség hatos és kettes intézkedés csomagokra. Az Egyesült Királyság például nem fogadta el ezeket, és 3%-kal haladja meg a gazdasági növekedésük Franciaországét. 2014-ben 20%-át tette ki a költségvetésnek ennek az intézkedés csomagnak a költsége. Köszönöm képviselő úr, ezzel a vezérszónoki körnek a végére értünk. Az egyéni képviselői hozzászólások következnek. Elsőként Eszter Delam képviselő asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon! Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm az Európai Bizottság alelnökének is a felszólalását azon tényen alapulva bírálják őt, hogy túl rövid a dokumentum és tényekre koncentrál. Hát én ehhez szeretnék gratulálni, ezt hiszem, hogy az ön elemzése teljesen világos képet fest. Arról, hogy működtek-e a szabályok, vagy sem. Ez az a kérdés, amelyet megvizsgálunk. Azt gondolom, hogy ami nem mentünkre, ne is javítsuk meg. A szabályokat azért vezettük, mert az euró bukás szélén, a szakadék szén, szélén állt, és úgy gondolom, hogy nekünk parlamentként büszkének lehet lennünk arra, hogy segítettünk a jogszabályok bevezetésében. Hiszem, hogyha a makrogazdasági egyensúlytalanságra vonatkozó szabályok a kezdetektől fogva fennálltak volna, akkor kiküszöbölhető lett volna az a drámai helyzet, amely sok öm, államot sújtott. A legfontosabbnak azonban azt tartom, hogy a bizottság egy szöveggel előállt, amely áttekinti a gazdasági irányítás gyakorlatát. Erről cseréljünk eszmet. Vizsgáljuk meg persze a valóságot is. The proof of the pudding is in the eating, a pudding próbálja az evés, mondják a britek. Szóval lássuk, um, a szabályokat, lássuk a szabályok végrehajtását, de hogyha ezen szabályokat, szabályokat a gyakorlat során felvizezik, akkor egész egyszerűen ellehetetlenítjük az erót. Éppen ezért a néppárt, az én frakcióm a bizottság tevékenységét az alapján fogva meg, fogja megvizsgálni, hogy az ígéreteit, eh, a kötelezettségeit betartja is. Betartja-e. Nem akarok ki mutatkozni, sem, mutogatni, újjal mutogatni senkire, de mindenki tudja, hogy ki itt az elefánt a porcelánboltban. Éppen ezért fontos, hogy kiálljunk a szabályok mögött. A blue card? De asszony így kék, kék kártyás kérdést kapott. Kriszogonosz képviselő tesz fel önnek egy kérdést. Köszönöm szépen. A néppárt nevében arról beszélt, hogy a megállapodásokat betartsák. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy valamiről megfeledkeztek, mégpedig arról, hogy a gazdaság irányításon túl mondjuk az emberi jogok is betartandóak az Európai Unióban, már pedig az Euró- a gazdaság irányítás szabályai sok országban az emberi jogokhoz való méltó, az emberi méltóságot és az emberi jogokat is sértik. Kérdésem pedig a következő. Feláldozhatjuk-e a szociális jogokat az úgynevezett eh, pénzügyi konszolidáció érdekében? Parancsoljon. Ja, duurde heel even voordat... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Inkább nem is kérdés volt ez, hanem egy nyilatkozat de annyit azért, hogy tegyek hozzá, hogy idézem eh, Mário Drágit, az LKB elnökét. Ő azt mondta, hogy ha valaki euró tagállam akar maradni, akkor bizonyos szabályokhoz tartaniuk kell magukat. Eh, nem vagyunk gonoszak, nem vagyunk számfetisiszták, de a szabályok adják a bizalom um, horgonyát a bizalom biztosítékát a piacainkba. Ha tehát az eurót akarja használni egy tagállam, akkor a szabályokat is be kell tartani. Persze figyelni kell a szabályok kihatásaira. Következő hozzászólónk Eliza Ferrara képviselőasszony. Parancsoljon! Não, o ajustamento europeu não funcionou. Elnök asszony, a gazdaságpolitika irányítás nem jól működött a válságot a hat év telt el, az Európai Unió pedig nagyon erőteljesen differenciálódik a többi gazdasági blokktól. Vannak olyan régiók, ahol infláció van, 25 millió a munkanélküli, nagyon sok a belső egyensúlytalanság. Politikai szempontból gyakorlatilag az összeomlás szélén állunk. Monetáris uniót szerettünk volna, az egységes valutánkkal, nulla közelében tartanak a kamatok, és ezek rettenetesen ijesztő forgatókönyvek. Ebben a kontextusban gondolkodik a bizottság most arról, hogy semleges politikát folytassunk, amelyben a megszorítások továbbra is fennmaradnak. Nincsen már valuta unió, igazából válságot próbálunk menedzselni, de kérdésem az, hogy az anticiklikus költségvetési politikához mi kell még, hogy végre eltökélje magát erre a bizottság. Juncker úr programja persze üdvözlendő, de nem lehet a művi úton generált növekedést hosszú távon fenntartani. Most a hatos csomagról vitázunk, felülvizsgáljuk, hogy mi szerepel a papíron jogszabályként, és hát el lehet érni a szabályoktól és a különböző feltételektől, ha valamilyen külső sokkot szenved el a tagállam, amely rajta kívülálló okokból következett be, illetve akkor is alkalmazható ez a rugalmasság, hogyha verseny javító hatása van. Na most másként járt azonban el a bizottság, kiigazításokat eszközölt, és ezeket politikai koncesszióként mutatta be, de hát így nem lehet eljárni, a törvény betűje szerint kell cselekednünk. És erre kell helyezkednünk majd a munkánk során. Ugyanis a közpénzeknek rendelkezésre kell állniuk még hozzá kiegyensúlyozottan Európában mindenhol. Viszont, hogyha most látjuk, hogy az ideológia nem működik, akkor meg kell változtatni a munkarendet. Sander Lunes képviselő úr következik. Parancsoljon! Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Het is uh, niet makkelijk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nem egyszerű a költségvetéseket rendbe hozni Belgiumban is ez a helyzet, ahol a kormány az elmúlt 25 évben először igyekszik szanálni a költségvetését, mégpedig új recept alapján. Ez egy olyan kormány, amely tehát rendbe akarja tenni a költségvetését, anélkül, hogy adót engedne. De a strukturális reformok végrehajtása még nehezebb. Ezekre mégis szükség van, hogyha gazdasági növekedést akarunk generálni, és új munkahelyeket teremteni. És a bizalmat a jövőbe is meg akarjuk alapozni, mert ez ez hiányzik. Számos sztrájk volt Belgiumban, ez is ezt mutatja, hogy erre lenne igény, amit az épp, éppen elmondtam. A szociális béke, béke a beruházás mind-mind összefügg a növekedéssel és a munkahelyteremtéssel és a bizalommal, de ez csak akkor működik, hogyha kitartunk a csapás irányunk mellett. A beruházási terv 300 millióról, ez nagyszerű, de ki is dobhatjuk ezt a pénzt, hogyha a reformokat nem szavan, szavatoljuk, és nem hagyjuk végre, és nem javítjuk ki a költségvetésünket. A hatos és a kettes csomag működhetne, de a, ha megnézzük, hogy mi a helyzet, a deficitek ugyan csökkentek, de az államadóság sajnos nőtt, sőt, újak is keletkeztek, és ezzel elveszett a bizalom. Tehát egyfajta luxus most a rugalmasságot követelni, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Még egyszer mondom, a csapás irányunkat kell tartani, annak érdekében a gyermekeink jövőjét is biztosítani tudjuk. Köszönöm. Következő hozzászólónk Tajre képviselő úr, parancsoljon. 1 perc, 30 másodperc Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az államok eladósodása már az euró bevezetése előtt is túl magas volt. A gazdasági és pénzügyi válság előtt is túl magas volt, és most is túl magas. Ezért némiképpen furcsálkodom, hogy egy-két kollega még több adóságot, mell, adóság mellett száll síkra a régi adósság megoldása érdekében. Hát ez nem lehet megoldás az adósság csapdából csak strukturális reformokkal keveredhetünk ki. Hogyha valaki közösségi fizetőeszközt vezet be, akkor olyan intézményekre van szükség, amelyel a szabályokat betartathatja, a kettős és a hatos csomagnak épp ez a célja. Egyéb iránt a Szocdem zöld koalíció és a francia kormány Németországban és a francia kormány nem tartotta be először a stabilitási paktum 3%-os előírásait. Itt az ideje annak, hogy a szabályokat érvényesítsük, és nagyon bízunk önben, Dobrovszki biztos úr Lettországban bemutatta, hogy egy, struktú- egy ország hogyan térhet vissza a strukturális reformokkal a növekedési pályára országaink nagy erőfeszítéseket tettek Írországban, Olaszországban és máshol. Az emberek nagy lemondásokat, komoly lemondásokat vártunk el tőlük. Írországban is máshol, de az a kérdés, hogy mit tesz most Olaszország és Franciaország. A bizottságnak biztosítania kell, hogy a szabályok a nagy államokra is vonatkozzanak. Éppen ezért Dobrovskis biztos úr azt várjuk öntől, hogy ezt érvényesíti a bizottság részéről. A képviselő úrnak a hozzászólását. Mr. Toyre, do you have a blue card? Van önnek egy kék kártyája, Toyrer úr? Oké. Okay. Mr. Etheridge. Etheridge képviselő, tessék parancsoljon. Egyetérte velem képviselőtársaságom, hogy a hatos csomag, a Sixpack fogalom voltak éppen Cristiano Ronaldo kőkemény kidolgozott hasára emlékeztet bennünket, viszont az EU hasa inkább zsíros, hájas, tehát semmiképpen egyetérte, semmiképpen semmi, mint Ronaldo hasa, egyetérte velem ebben a helyzet megítélésben. Egy érdekes kérdést kapott, parancsoljon! Köszönöm szépen. A Sixpack megnevezés, hogy most egy szerencsés megnevezése, az, erről nem akarok vélemény nyilvánítani, de egy valami feltűnik nekem az Európai Unióban. Nem hiszünk előképpen magunkban. Hogyha Indiába utazunk, vagy a Pacifi csendes óceáni térségben, mindig azt mondják, hogy milyen életetek van Európában van infrastruktúrátok, jó egészségügyi rendszeretek, kitűnő egyetemeitek, hogyha ti nem tudtok növekedési pályára állni, akkor ki? És az a probléma, hogy az euróról vitázunk, az euró sem nem oka, sem nem megoldása a problémának. Reál gazdaságra van szükség, technológiára, innovációra, növekedésre van szükség, és azt gondolom, hogy akkor a Sixpack tényleg úgy fog kinézni, mint Ronaldo hasa képviselőtársaim megértem hogy ez egy nagyon fontos kérdés E, át is érzem e, az önök felelősségét is azonban ez egy hosszú vita és kérem fogadják el tőlem hogy képviselőnként egy kék kártyára adok lehetőséget úgyhogy azoknak a képviselőtársaimnak akik később jelezték a kékkártyás igényüket e, már nem adok lehetőséget. következő hozzászóló viegas képviselő úr parancsoljon! egy perccel rendelkezésére a hatos és kettes intézkedéscsomag illetve a költségvetési megállapodás egy újabb mechanizmus, amelynek az a célja, hogy a tagállamokat összhangba hozza a multinacionális vállalatokkal, és ők azok, akik valójában irányítják Európát. Ez is azt mutatja, hogy az európai integráció egyértelműen osztályalapú, eh, a megszorítás és a strukturális reformok mindössze ugyanazokat az érdekeket eh, szolgálják, ők ugyanis ebből, illetve a kizsákmányolásból és a válságból eh, gazdagodnak. Hogyan magyarázza a bizottság azt, hogy a 28 tagállamból 24 megsértette ezeket az egyébként teljesen alkalmatlan szabályokat. A bizottság azt mondja, hogy eredményeket értünk el, csökkent az adósság és a deficit, de hát akkor miért húzódik el a válság, miért van az, hogy még nem, egyáltalán nem látjuk a végét? hogyan tudja magyarázni azt, hogy az eurozónán kívüli országok jobban teljesítettek, mint az eurozóna országai, talán azért, mert ők úgy döntöttek, hogy megőrzik a monetáris függetlenségüket. Következik. Képviselő úr, kettő perc áll rendelkezésére. Biztos úr, ön ellenőrizte, illetve az ellenőrzés eredményét mutatta be a szabályokra vonatkozóan, annak idején is nagyon vitatott volt a csomag, és ez a felülvizsgálata hát pasztel színűre festi annak eredményét, hiszen a szabályok, amelyekről itt döntöttünk, nem azt mutatják, hogy ezeket konzekvensen alkalmazni mernék, vagy transzparens módon bemutatnák, hogy egyáltalán alkalmazásra kerülnek -e ezek a szabályok. A strukturális deficitek az eurozónán belül tényleg úgy fognak gyógyulni, ahogyan itt megegyeztünk róla? Hát az a helyzet, hogy 14-en nem is tartják be a tagállamok közül a költségvetés rendezési intézkedéseiket. Azonban ezt a programot úgy mutatják be, mint hogyha ez nem is volna gond, mert hogyha mindenki megcsinálja házás, házi feladatát, akkor ö, rózsás lenne a helyzet. De ö, rugalmasság nélkül recesszióba is fordulhatnánk, viszont ez nem hatalmaz falára, hogy azt mondjuk, hogy minden rendben van. Más kollégák azt mondják, hogy a komplexebb szabályokat újra egyszerűsíteni kellene, amelyek egyszerűek, de kemények. Ezek viszont prociklikusak lennének. Tehát a válasz a megvalósításnál, amikor a stabilitási és növekedési paktum keményebb szabályait akarjuk alkalmazni, akkor ezeket követeljük meg. Ezen kívül nagyon fontos lenne a közös fiskális politika, ahol azok a az gazdaságilag erősebb országok többet investálnak, annak érdekében, hogy másoknak legyen lehetőség a költségvetéseik rendbetételére. De mit csinál a tanács? Ezt a közös gazdaságpolitikát nem viszi keresztül, hanem Drági urat az MKB-ban Tovább intézkedésekkel és szabályokkal igyekszik stabilizálni az eurózónát. Önnek azt vettem a szemére, biztos úr, hogy a, ugyan a helyes irányba megy a beruházási csomaggal, de az összes problémát nem nevezi nevén, és oda tolja a, és nem oda tolja a, a felelősséget, ahol, ahonnan indul, mégpedig a tanács felé, pedig itt lenne szükség rá. Köszönöm. have a blue card. Do you accept it? Of course. Yes. Kékkártyát kap Luke úrtól. Elfogadja? Igen? Jó. Gigold úrön azt mondta, hogy az egyszerű szabályok prociklikusak. Nos, ha van egy olyan államunk, amelynek kiegyensúlyozott a költségvetése, akkor az egyszerű szabályokkal 3%-ra növelheti az államadóságát? Hát 20% esetében 15%-kal növelheti a kiadásait egy állam. Hát mi ebben a prociklikusság? Pontosan arról van szó, hogy akkor egy expanzívabb politikát folytatna fiskális szempontból. Luke úr, nem az a helyzet, hogyha a gazdaság nem ment, akkor nem lehetett tovább lépni. Ezt a 3%-os szabályt mindig betartották, sőt, még túl is haladták a, az országok. Az volt a baj, hogy olyan szabályok nem voltak, hogy az adósság szempontjából nem mentünk vissza az eredeti szintre. Amit ön mondott példaként, azok csak álmegoldások voltak, mert a jó fázisban semmiféle kötelezettségek nem ró, róttak a tagállamokra. Tehát túlságosan leegyszerűsíti ön a helyzetet, és csak a, a problémás helyzetre mondott most megint csak egy példát. a hozzászólás marco Váli képviselő úr részéről hangzik el. képviselő úr kettő percben öné a szó. köszönöm szépen elnök asszony! biztos úr legyen szíves tekintsen rám biztos úr kérem tekintsen rám itt vagyok az olaszok 21%-ának nevében beszélek, akik az európai választásokon leadták a szavazatukat. Őket a krízis szorongotja, és azt mondják, nem akarjuk tovább a stabilitást, nem akarjuk a költségvetési megszorítást, nem akarjuk azt, hogy a bizottság főkönyvelői fiskális politikákat nyomjanak le a torkunkon. Ezek az emberek egy olyan politikát akarnak, amelyel a szélsőséges hitelfedezeti felel csökkenthető, amelyel a gazdaság helyzetbe állítható. És ezt mi mondjuk meg, nem önök mondják meg. Az emberek, az állampolgárok nagy részének jól léte, nem szabad, hogy kiszolgáltassuk ezt a spekulációnak a stabilitás és a növekedés egy utópia együtt nem működhet, a stabilitás pedig csak a szegénységet, a munkanélküliséghez vezetett, és csak a piac malmára hajtja a vizet, már pedig a piac a lakosság 1%-át képviseli. Az emberek csalódottak, csalódottak a politikában, ebben az európai politikában. Éppen ezért az egyedüli dolog, amit tehetünk, az az, a stabilitással, meg a hatos, meg a kettes csomagkal, meg a fiskál kompaktál. Éppen ez, amit én tettem figyelembe véve azt, hogy nincsen önökben az az intellektuális morál, amire szükség volna például a LuxLeaks fényében, éppen ezért a olaszok leadják a szavazatokat az euróról, és itt lerántják majd a pénzügyi diktatúra arcáról a maszkot, és világossá válhat elnyomó arca, és világossá válhat azt, hogy önök bizony meghamisítják a számlákat, önök a saját zsebükre is dolgoznak akár, és a piac diktatúráját érvényesítik, az egész rendszert át, átalakítják. Figyeljen, nézzen rám, amikor önhöz beszélek, el, eh, biztos úr. Önök eh, a technokrácia és a nemzetközi finansz tőke érdekét szolgálják. Köszönöm. Tisztelt Vali képviselő ön kemény szavakat használt, ami elsősorban megfontolásra érdemes, mielőtt újra gondolja a következő beszédét, és mint képviselő úr is tudja, a hang minden irányba terjed, és nem szükséges, hogy biztos úr éppen one hundred and eighty fokot forduljon ahhoz hogy önre tudjon tekinteni. a következő képviselői hozzászólás zarianopoulos képviselő úrtól hangzik el one perc thirty másodperc áll rendelkezésére. parancsoljon! több profit eh, keveseknek eh, a hatalmasoknak eh, nagyobb munkanélküliség és mindehez eszközül használjuk fel a 6 és a 2-es intézkedés csomagot, és így visszük Európát 2020 felé. Senki ne legyen itt tévedésben, ez nem egy átmeneti intézkedés, hanem ez egy tartós intézkedés annak érdekében, hogy mindig legyen munkanélküliség az Európai Unióban, hiszen csak így lehet a, azt a hatalmas profitot elérni, amelyet a, az adókkal próbálnak elvenni. Ugyanis profit nélkül nincsen versenyképesség, és ezt nevezik pénzügyi irányításnak, holott valójában ez nem más, mint a népszerűtlen intézkedések keresztülverése, és az összes tagállamtól azt várják el, hogy szorítsák meg a hurkot a polgárok nyaka körül, és sok embert áldoznak fel azért, hogy milliárdokat lehessen kipréselni a rendszerből. Senki nem gondolhatja azt, hogy mészárszékből egyszer csak földi paradicsommá változik majd az Európai Unió. Nem az, nincs szükségünk a kormányra és a monopóliumokra, amelyek az emberek nyakán ülnek. Most kell tenni valamit, és a közérdeket előtérbe helyezni képviselő képviselő úr madame la présidente Alelnök úr, az ön nyilatkozata is megerősíti azt, hogy nem arról van szó, hogy a válság alatt meghozott intézkedéseket meg kellene reformálni, hanem arról, hogy ezeket a szabályokat átültessük a gyakorlatba, és nem csak betűjében, hanem szellemiségében is megvalósítsuk ezeket. Ez a hitelesség kérdése az unió és különösen az eurozóna irányításának hitelességéről van szó. Ugyanis az eurozóna még nagyobb ambíciókra tör a fiskális megállapodás miatt. És ahogy a néppárti kolléga, különösen Tajder úr mondta, látok én itt még egy fontos dolgot. A szabályokat ugyanúgy kell alkalmazni valamennyi tagállamra, függetlenül azok méretétől. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy azért volt szükség arra, hogy a hatos és a kettes intézkedési csomagot elfogadják, mert a stabilitás és növekedési paktumot nem valósították meg. 2003-ban a legnagyobb gazdasági hatalom hatalmak, Németország és Franciaország egyszerre léptek pástra, és különösebb nehézség nélkül a szabályok olyan értelmezését érték el, ami nekik kedvező volt. Ezért az Európai Unió nem tudott tovább működni. Ez egy kimondatlan elv volt, tehát a too big to be blamed, vagyis túl nagy ahhoz, hogy hibás legyen. Ha a bizottság Görögország és Portugália irányába rugalmatlanságot tanúsít, de közben az úgynevezett nagyobb országok, tehát Spanyolországnál nagyobb országok esetében viszont meghátrál, az kudarchoz fog vezetni. Amit mindenképpen el akarunk kerülni, az az, hogy a hitelminősítők döntsenek a, felelős politikusok helyett Európáról. Köszönöm. Mr. Lamassur, you have a blue... Kék kártyát intéznek önhöz, Lamassur úr elfogadja? Mr. Ropé, you have the floor. Ropé úr, parancsoljon. Mr. Ropé? Ropé képviselő. Bizonyos országokban más és más a helyzet. Viszont én szeretnék föltennék egy kérdést önnek, méghozzá a tekintetben, hogy legyen egy olyan elv, mely által a polgárainkat meg tudjuk óvni, mert amikor javul a gazdaság és a pénzügyi helyzet, akkor a szociális ellátó rendszereinket javítani lehetne, az adórendszereinket is átalakíthatnánk, és akkor az összes programunkat is hozzáigazíthatnánk ehhez. Lámaszur úr? Oui, vous supposez le problème déjà réglé. Igen, ön azt feltételezi, hogy a problémát már megoldották. Egy olyan ország, amelynek Mm, amelynek nem volt elég forrása, a partnereitől kellett pénzt kérnie, holott valójában arra lett volna szükség, hogy a saját pénzügyi helyzetét rendezze. És amint elkezdhetünk újra értékeket termelni, akkor lehet majd a vásárlóerőt egyenlővé tenni. Köszönöm képviselő úr válaszát. Rodriguez képviselő asszony következik, kettő perc áll rendelkezésére. Parancsoljon! Mr. Vice President, uh, uh, az új gazdasági irányítási keret megoldott egy-két problémát, de más problémákat viszont létrehozott. Európa csapdába esett. A stagnáció és a magas munkanélküliség és a magas adósság stab, csapdájába, ráadásul a defláció veszélye is fenyegeti, és óriási a gazdasági és szociális különbözőség, dive, különbözőség az egyes térségek országok között. A bizottság a legutolsó éves növekedési jelentésében rámutatott erre a helyzetre, de most eljött az ideje annak, hogy a bizottság válaszokat is adjon. Mégpedig úgy, hogy a gazdaság irányítási rendszert átalakítja. Úgy gondolom, hogy az első lépésben több lehetőséget kell biztosítani a beruházások számára a stabilitás és növekedési paktumban, valamint biztosítani kell, hogy a tagállamok növekedési alapba való át befizetett vagy átcsoportosított eszközeit neutrálisan, semlegesen kezeljék, és ugyanakkor a makrogazdasági egyensúlytalanság kérdéseit nem csak gazdasági szempontból, hanem egyben társadalmi, szociális szempontból is meg kell vizsgálni. Végezetül alelnök úr. Nem hiszem, hogy igazi megoldás volna az, hogy a fennálló különbségeket megoldjuk az eurozónában akkor, hogyha nem vagyunk képesek a gazdasági és monetáris unió kiteljesítésének pro- programját továbbvinni, ez pedig feltételezni a bankunió befejezését, és egy igazi fiskális kapacitást kellene biztosítani az eurozónának. Ez tehát ön számára is egy komoly feladatot jelent, alelnök úr. rodrigues uh, a asszony egy kék kérdést intéztek önhöz. Coburn képviselő. egyetért e rodrigues me, Jolly? Uh, asszony velem abban, hogy az európai nemzetek, akik az Európán ki, Eurón kívül vannak, jól teljesítenek, míg az eurózónában lévő országok nem teljesítenek jól. Az euró egy politikai fizetőeszköz, amelyet a bizottság saját politikai céljából vezetett be. Másodszorban az Európa elveszítte, az euró elveszítette a hitelét, nincsen semmi esély annak, hogy dél-európai országok talpra álljanak. Fontos volna, hogy az Európai Bizottság beismeri, hogy hibázott, és búcsúzzunk el az eurótól. Teljesen világos, hogy az euró probléma. Nem is kérdés, hanem kijelentés. Parancsoljon képviselő asszony. Yes. Uh, Mr. Corbyn, I really believe there is a problem, but the problem is not with the euro. I think the euro can be... Azt gondolom, ez egy probléma de az euró egy igazi erőt és lendületet adhat az európai tagállamoknak. A probléma a gazdasági és monetáris unióban rejlik, amely nem megfelelő egyensúlyban van. Erre rámutattunk, és éppen ezért <clears throat> ezt a uniót ki kell bőt, bővíteni, hogy a deficitben lévő országok is jobb helyzetbe kerüljenek, a növekedési pályára álljanak, és ugyanakkor a kapacitásokat ki kell építeni, ez hiányzik ashley fox képviselő úrnak adom meg a szót one perc thirty másodperc áll rendelkezésére. parancsoljon! köszönöm elnök asszony! A gazdasági irányításról szóló minden vita, amin eh, eddig részt vettem, eh, csak azt ért el, hogy egyre hálásabb vagyok azért, hogy az Egyesült Királyság nincs benne ezekben a rendszerekben. Én azt gondolom, hogy eh, mélységesen antidemokratikus az, hogy a bizottság megmondja a tagállamoknak, hogyan adóztassanak és hogyan szervezzék a kiadásaikat. De ez tartozik ahhoz, hogy egységes valuta legyen. De úgy tűnik, hogy azért nem működik az euró, mint közös valuta, mert nagyon különbözőek a gazdaságok az egyes tagállamokban, és ennek eredményeként több millió fiatal nem dolgozik Európában. Olaszországban 45%, Spanyolországban 55, Görögországban 58% a fiatalok körében a munkanélküliség, és ez tragikus. Az eurozóna országaiban a kölcsönfelvétel és a kiadások eldöntése valóban harmonizálásra szorul, de ez inkább az Európai Központi Bank feladata lenne. És bármit mond az Európai Bizottság a irányításról, nem ismeri el, hogy mi az alapvető tévedés az euró létezésében. Bármilyen intézkedést is hozunk, az sen, soha nem fog az eurozóna összes tagjára egyelően vonatkozni. Dombrovskis úr önnek és a bizottságnak meg kell majd birkóznia a, az adó transferek problémájával, ugyanis még ha az átváltási rátákat sikerül is harmonizálni, nem tudom, hogy lehet azt megoldani anélkül, hogy a gazdag tagállamokról a szegényekhez kerüljön átcsoportosítás, és azt hiszem, hogy ettől fél a bizottság. Fox úr egy kék kártya érkezett, Rapiné asszonytól elfogadja? Igen, Rapiné asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt el tudom fogadni, hogy a kolléga kritizálja ezt a csomagot, de azt nem értem, hogy miért van ellentmondás az ön hozzászólásában. Ugyanis nem tartja jó ötletnek a monetáris uniót, de önök mégiscsak tagjai az Európai Uniónak. Tehát akkor mi a megoldás? Mert kritizálni nagyon könnyű, de megoldást is kell találni. Az ülés elején az önök frakciója elkezdte a bírálatokat, és azóta sem hagyták abba. Hát akkor javasoljon valami megoldást is. Well, I think that én azt gondolom, hogy tagállam, kisszámú tagállam uniója, például Németország, Ausztria, Finnország és Hollandia, az lehetne sikeres. Az a probléma, hogy az Európai Unió egy politikai projekté vált gazdasági projekt helyett. Ha azt akarjuk, hogy ez működjön, akkor vagy szervezett módon meg kell engedni, azt, hogy azok az országok, amelyek nem tudnak lépést tartani a német márkával, például Ciprus és Görögország, őket el kell engedni. Vagy ez történik meg, vagy pedig a gazdag országoknak hatalmas összegeket kell kifizetniük számukra, ahogy ez az Egyesült Államokban történik. Vagy ez, vagy az fog bekövetkezni, és Dombrovskis úr egyik forgatókönyvet sem említette meg. Képviselő úrnak következő hozzászólónk Tremóza képviselő úr. Egy perc, 30 másodpercben. Parancsoljon! Köszönöm, biztos asszony, kedves kollégák, kedves biztos úr. Azt hiszem, hogy túl korai megítélni, hogy a kettős és a hatos csomagot át kell tekinteni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy csupán két évvel ezelőtt dolgoztuk ki a kettes csomag végső feltételeit is. Úgy gondolom, hogy az áttekintés fő célkitűzése az kell, hogy legyen, hogy az adósság kiszámításában egységre jussunk. A köz cégek, illetve beruházásokból eredő költségvetést, adósságot is ide kell számítani? Szerintem igen. Az európai ö, működésben ugyanakkor helyi ö, kormányzásokat és a helyi szinteket is figyelembe kell venni, és az ő deficit céljaikat a kormány deficit céljaihoz kell igazítani. Csak így biztosíthatjuk, hogy a kormányzás különböző szintjei között nem torzul el a kép, különösen olyan országokban fontos ez, ahol a legtöbb szociális kiadást regionális szinten végzik, de az adóbevétel még mindig központosított. Kedves kollégák, az a benyomásom is kialakult, hogy Európának többet kellene tanulni az USA-ról, ahogyan a szövetségi USA-t létrehozták, és ahogyan a monetáris és pénzügyi uniót bevezették. A no bailout záradékot lehet, hogy érdemes volna nálunk is jobban megfontolni a gazdaság irányítás tekintetében. Köszönöm. És megadom a szót López Bermero képviselőasszonynak. Képviselőasszony egy percen rendelkezésére. Tina, en a comisión se apresuró a culpar de a bizottság hibáztatta azokat a tagállamokat, eh, amelyek nem voltak elég szigorúak. Eh, de emlékeztetnék arra, hogy a költségvetési eh, stabilitással szinte csak Németország tudott megfelelni, és olyan országok, mint például Spanyolország a munkaerőpiac gyengeségei miatt nem tudtak megfelelni, és 25%-os munkanélküliség mellett nekünk van a legmagasabb külső adósságunk is. És így nem is lehet más a következménye egy ilyen intézkedés csomagnak, mint negatív. A munkavállalók nem akarnak még egy reformcsomagot, ugyanis az csak megszorításokat, szegénységet von maga után. Ennek az lesz a következménye, hogy a fasizmus újra feltámad Európában. Ehelyett produktív konvergenciára lenne szükség az európai népek között. És újra kellene alakítanunk a demokráciát is. Köszönöm. Köszönöm képviselő hozzászólását. Filip Lambert képviselő úr következik kettő percben Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, szeretném már most elmondani, hogy a 21. században az európaiaknak össze kell fogniuk, és meg kell erősíteniük a közös valutájukat. Azt gondoljuk, hogy meg kell tartani a közös valutát, tehát a kérdés az, hogy milyen eszközeink vannak ma arra, hogy biztosítani tudjuk az unión belüli gazdaság és monetáris kohéziót. És el kell gondolkodni azon, hogy ezek az eszközök megfelelőek-e és helyesen működnek-e. Az eszköztárunk között természetesen megtalálható a költségvetési fegyelem, és bár lehet vitatkozni arról, hogy mi a legfontosabb, mégiscsak a kiadások a legfontosabbak. De jelenleg nincsen adóügyi kohézió, és emiatt egyre inkább csökken a társadalomban az állami szerepvállalás, és ezt nem tartjuk jó dolognak. Úgy gondoljuk, hogy az adórendszereket kellene egymáshoz közelíteni, és kötelező környezetvédelmi és szociális célokat kellene ehhez kapcsolni. Ugyanis egy irányítónak nem csak a költségvetést kell kiegyensúlyoznia, hanem csökkentenie kell a szegénységet és a környezetkárosítást is. És mi azt gondoljuk, hogy háromszoros fegyelemre lenne szükség, szociális, környezetvédelmi és költségvetési fegyelemre. Ma nagyon sokan a strukturális reformokat erőltetik, amelyek két dolgot érnek el, csökkentik az állam szerepét, illetve a munkaerő direkt és indirekt költségét, és ezek kézen fogva járnak egymással. Úgy gondoljuk, hogy az európai szemesztert a tagállamok közötti együttműködés eszközévé kellene tenni, hogy a legmagasabb szociális, demokratikus és környezetvédelmi normák felé tudjunk konvergálni. Az Európai Unió gazdaság irányítási csomagja egy szükséges eszköz, de úgy gondoljuk, hogy ma nem megfelelő ez az eszköz, és rosszul is használják. Köszönöm. Most következő hozzászóló Offlin képviselő úr, 1 perc 30 másodpercben. Tudod? Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony hogyha megváltoztatjuk a gazdasági koordináció szabályait Európában, azzal voltak éppen ismét csak azt a fizetőeszközt akarjuk megmenteni, amely nem működik. A strukturális reform, amiről gyakran hallunk, pedig más nem jelent, mint hogy csökkentett fizetéssel kevesebben dolgozhatnak. Görögországban soha nem lesz Németország és Hollandia, és, és Olaszországban nem lesz Hollandia Um, Néró ugye hegedült, miközben Róma leégett, de Európa ma már nem Róma, ne hagyjuk, hogy leégjen minden. Nem működik ez a valuta, éppen ezért hatalmas terhet ró az emberek életére, és nem csak Olaszországban. Az emberek tehetsége a legnagyobb forrás, amelyen rendelkezünk, ezért a munkanélküliség a legnagyobb pazarlás ha nem működik ez a valuta, akkor az embereknek nem lesz munkájuk. Sokan itt az ülésteremben, akik különböző frakciókat vagy intézményeket képviselnek, akik még mindig a nem működő valuta mellett szállnak sikra. tudják szívük legmélyén, hogy az igazságot mondom. Eljött az ideje annak, hogy az emberek érdekében szólaljanak fel, és ne a nagy ideológiát képviseljék, amely a mindig mélyebb integrációról szól. Önök, akik valamit tudnak a gazdaság működéséről, pontosan tudják, hogy ez igazat mondom, túl csendben voltak, eljött az ideje annak, hogy több bátorságot mutassanak. Követ... You have a blue card from... Egy kékkártyás kérdést intéz önhöz Lamberts képviselő. Parancsoljon. Sir, Mr. O'Flynn, I would agree with... O'Flynn úr, egyetértek önnel abban, hogy a jelenlegi status quo gazdaságilag nem fenntartható. A közös valuta fenntartása anélkül, hogy közös fiskális, szociális és környezetvédelmi politikával rendelkeznék, ez nem működhet. De két válasz van erre az inkonzisztenciára. Vagy visszalépünk a dezintegráció irányába, a nemzetállamok irányába, ezt képviselőn, vagy pedig másként oldjuk meg, mégpedig úgy, hogy jobban integráljuk a szociális és a pénzügyi oldalt. Ez a mi célunk. Hogy válaszol ön erre? Úgy gondolom, hogy az igazságról beszél az egyik vagy a másik, de jelzem, hogy a szociális szolidaritás nem működik a nemzetállamok között Gondoljanak csak a német eh, újraegyesítésre, amikor a nyugatnémetek eh, panaszkodtak az újraegyesítés költségeiről, de hát mégiscsak a németekkel egyesültek újra, tehát kifizették ezt az összeget, de hát eh, a görögök számláit, vagy a dél-európaiak számláit a németek nem fogják végtelenül fizetni. Ha, szolid, ha volna szociális szolidaritás, akkor ez jó válasz volna, de a nemzetállamok még mindig működnek és meghatározóak következő hozzászólás eh, barbara keppen részéről hangzik el one perc thirty másodpercben. parancsoljon! köszönöm szépen elnök asszony! Moszkovici biztos urat az Ekon bizottságban a Tupek és a Hatpek kapcsán megkérdeztem már arról, hogy a szabályok szigorú betartását a gazdaság irányításra tekintettel, és itt alapvetően a stabilitási paktumra gondolok, és az abból fakadó szak, szankciókra, hogyan is értékeli most, hogy már automatikusak a szankciók. Azt mondta, hogy nagyon komolyan veszi ezeket, és aztán kicsit belegondolt, és azt mondta, hogy jövő év márciusáig azért várja, hogy Belgium, Franciaország és Olaszország amelyek ugye most problémákkal küzdködnek, ezek, ezen országok számára megoldást találjon. Hát ez önmagában ellentmondás, nem tudom mennyire komolyan vehető. Fel is teszem a kérdés, hogy mire megyünk a komplex szabályokkal, mit hoz nekünk a hatos kettes csomag, illetve vannak szabályok, hogy azokat nem tartják be, és hogyha ennek következményeként nem lesz szankció. Mi fog történni jövő év márciusáig? A francia gazdasági miniszter már most elmondta, hogy a gazdaságot elindítja, növekedési csomagot akar elindítani, privatizálni fog, állami részesedéseket fog eladni. A gazdasági szakemberek azt mondják, hogy ez nem valami nagy domá, domás, ez nem fog növekedés generálni. A múlt hétvégén volt Olaszországban általános sztrájk, a gazdaság és a költségvetési reformok ellen. Az utcára vonulnak az emberek. Tehát a legjobb gazdaságirányítási szabályok sem érnek semmit, hogy azokat nem tartják be, és hogyha be nem tartást nem szankcionálják. Asszony, következő hozzászólunk Zalba képviselő úr. Képviselő úr, kettő percben öné a szó señora presidenta querido vicepresidente elnök asszony kedves alelnök úr itt most a kettes és a hatos intézkedéscsomagról beszélünk azt hiszem egyértelmű hogy vannak pozitv kihatásai ha megnézzük az eurózóna országait a konszolidáció jól halad előre ezekben az országokban illetve a reformfolyamatok is előreléptek olyan államok, amelyek eddig ellenálltak, most fontos reformokat kezdtek el. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy a legambiciózusabb országok, a, amelyek a leginkább reformokat akartak bevezetni, azok, amelyek a legnagyobb növekedést tudnak felmutatni, és ők növelték a legjobban a foglalkoztatást is. De, hölgyeim és uraim, ez nem elég, tovább kell lépnünk, és szigorúan fel kell lépnünk azon országok ellen, amelyek nem teljesítik a vállalásaikat. Ugyanis az eurozónában vannak ilyen országok is. De ahogy az alelnök úr is mondta, ezt a folyamatot nagyobb átláthatóság mellett kell folytatni. És több legitimitást kell adni ennek a folyamatnak. Ugyanis olyan a kontextus, hogy a gazdasági, illetve a politikai uniót is előre kell mozdítani, de ehhez arra van szükség, hogy az eurozóna polgárai ne érezzék magukat ennyire távol Európától. És jelenleg hiányzik a demokratikus legitimitás, és ezen kell segíteni. Ez a megfelelő időpont arra, hogy előrelépjünk a demokratikus legitimitás útján mindkét csomag esetében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is képviselő úr hozzászólását. Következő hozzászólunk Izabel Toma képviselő asszony kettő percben. Parancsoljon. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Amikor a, bizony, a válság 2009-ben elkezdődött, akkor nagyon sürgősen bevezettünk mindenféle intézkedéseket, és ekkor indult el az európai szemeszter is. De ez ahhoz vezetett, hogy megszorítások történtek, és hatalmas állami pénzek vándoroltak a bankokhoz. És ha megnézzük az eredményeket, azt kell mondjam, hogy ez kudarcos, kudarcos volt. Lamassur úr már nincs itt, de ő is elmondta, hogy nem megfelelően alkalmazták a szabályokat. Európában 7 millióval több lett a munkanélküli, mint a válság elején. Az államok adóssága nem csökkent, évente 300 milliárd volt a, a veszteség. Tehát paradox módon a konvergenciát előirányzó szabályok éppen, hogy széttartó pályára tették az országokat. Egy igen fontos és már rendelkezésre álló eszközt nem használunk ki, és a magánberuházásokat sem ösztönözünk kellőképpen. Vanen Helyzen asszony is elmondta, hogy a válság alatt az országok igyekeztek a felszínen maradni. Amire itt most szükség van, az a, a deficit értékelésekor való rugalmasság, de sajnos ehhez az európai irányítási módokat is át kell alakítani, ösztönözni a beruházást, az adórendszerek konvergenciáját is meg kell valósítani, és természetesen a szabályokat be is kell tartani. De ehhez arra van szükség, hogy a konvergencia és stabilitási, illetve a növekedési szabályok ne pont ellentétes hatást váltsanak ki. A hozzászólását következő hozzászólónk Beatrix von Storm képviselő asszony 1 perc 30 másodpercben. Parancsoljon! Ja, sehr Frau Präsident. Igen, tisztelt elnök asszony! És igen, tisztelt Dombrovskis biztos! nagyon nagy hatással volt a felszólalása, hiszen arról számolt be, hogy az összes pakkok, a hatos csomag, meg az össz, meg a kettes csomag, a sixpack, meg a tupack milyen jól működne. És felsorolta, hogy milyen intézkedéseket e, alkalmaztak, és milyen sikereket ért volna el. Felírtam erre a lapra az eredményeket, ez teljesen üres ez a lap, azt kell, hogy mondjam. Négy évnyi intézkedéscsomag eredményei semmisek. Egyetlen számot sem említett. Nem hallottunk számokat. Nem száz képviselő előtt áll itt, hanem 500 millió európai állampolgár előtt áll, és erről számol be, hogy ezek a sikerei, úgy gondolom, hogy ez nem valami nagyon sok, erre nem lehet büszkének lenni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a tisztelt ház többsége amellett száll síkra, hogy tartsák be a szabályokat. Mindig ezt mondogatják mantraként, hogy tartsuk be a, a szabályokat. Az FDP-s kollega, az Alde, Alde-s kollega azt mondja, hogy az adószabályokat tartsuk be, de hát ezeket az intézkedések nem vezetnek sikerre, és hogyha ön meg a sikerekről beszámolhat be, akkor egy üres lapnyi anyagról számol be. Rossz úton jár tehát. Hozzászólunk Filip uh, de Bakker képviselő úr Uh, voorzitter um, nagyon hiányzik a vitából az hogy ez a kérdés ránk vonatkozna. Beszélünk a bizottságról, a rugalmasságról, de voltak éppen arról nem hallunk, hogy a tagállamoknak rendbe kell tenniük a költségvetésüket és mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a gazdaságukat és a szociális ellátórendszerüket modernizálják, mégpedig úgy, hogy a következő generációk is kapjanak nyugdíjat többek között. Ezt szolgálja a hatos csomag, a kettes csomag, és valóban biztosítani kell, hogy a demokratikus legitimitását megerősítsük ezeknek a csomagoknak. Ugyanis egy igazsággal szembe kell nézni, mégpedig, hogy a reformokat végre kell hajtani annak érdekében, hogy versenyképesebbek legyenek a nemzetgazdaságok. Mi történt a múltban? Nos, ami történt, az elfogadhatatlan, és ez eh, drámai helyzetbe hozza az elkövetkező generációkat. A bizottságnak az elkövetkező hetekben meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a kettős meg a hatos csomagot megerősíteni, annak érdekében, hogy a tagállamok valóban előre lépjenek. Rubio képviselő asszonynak adom meg a szót, képviselő asszony egy perc áll rendelkezésére. Hay un rapero negro que se llama Tupac, no sé si lo conoce. Van egy ö, ilyen ö, fekete kutya, egy szörnya, két ö, kettes intézkedés csomag, és egy hősre van szükség ahhoz, hogy ezt ö, ö, lemészárolja. Úgy tűnik, hogy a déli országok munkavállalói senkit nem érdekelnek ebben a csomagban. És úgy tűnik, hogy az sem érdekel senkit, hogy az intézkedések végrehajtása során kinek ártunk, mint egy véletlenül. A gazdasági intézkedések során valami másra is oda kellene figyelni a húsvér emberekre. Most arra van szükség, hogy valami olyasmit hozzunk létre, ami legitim és valóban megoldja a válságot. köszönöm képviselőasszony! kérem képviselőtársaimat ne zavarja meg önöket a kiírás a monitoron mert jelen pillanatban nem az a mérvadó. marco zanni képviselő úrnak adom meg a szót képviselő úrnak egy perc rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem arra van szükség, hogy áttekintsük a gazdasági irányítást, ez nem lesz eregendő. Recesszió sújtja Európát, és éppen ezért eh, a recesszió az európai szabályokból ered, amelyek megfojtották a növekedés lehetőségét. A six-pack és a 20 eh, és a two-pack eh, a stabilitási paktumot el az országokra, ugyanakkor mára már a stabilitás azt jelenti, hogy lefele csökken a gazdaság teljesítménye, egyre nehezebben élnek az emberek. A karácsonyi öm, szabadság alatt Giuseppe Guarino volt gazd, olasz gazdasági miniszter eszéjét ajánlom olvasni a kollégáknak, amely megmutatja, hogy ezek a szabályok és ezek a rendeletek voltak éppen tökéletesen ellent mondanak az európai szerződésben meghatározott céloknak, mint az egyensúly, egyensúly vagy a gazdasági növekedés. Véget kell vetni ezeknek a szörnyű szabályoknak, elég volt a Sixpackből, meg a Tupackből. Szinadinos képviselő úr részéről hangzik el egy perccel rendelkezésére Köszönöm szépen. Az elmúlt öt évben az adósságválság a dél európai országokat sújtotta, de ezzel nem igazán foglalkoztak. Ugyanakkor azt is megmutatta, és az is kiderült, hogy az Európai Unión belül kettős mércével mérnek. Egyesok másokra mutogatnak, tologatják a felelősséget, és olyanokat követelnek, amely jóval túlmutat a nemzeti szuverenitásokon. A hatos és a kettes csomag gazdasági lagusba köti az országokat, ahol minden statisztikákon múlik. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy nem érdemes meggyőzni az embereket arról, hogy ez az ő javukat szolgálja, mert ők nagyon jól látják, hogy ez nem így van. Az olaszok és a spanyolok és még mások is nagyon hamar el fogják ezt fogadni, mert nem akarnak továbbra is a bankok diktátum alatt működni.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 Köszönöm. Számomra a költségvetési és gazdasági fegyelem elengedhetetlen a monetáris unión belül. A tagállamoknak meg kell őrizniük saját hatáskörüket, de itt ennek az uniónak nincsen adóügyi megfelelője. Nagyon egyértelműen ki kell mondani azt, hogy a válság nem azért következett be, mert az eurót bevezettük, hanem azért, mert egyes tagállamok túlságosan könnyelműek voltak. Semmiféle jogszabályban nem szerepel ez. De nekem az a tapasztalatom, hogy a kettes és a hatos csomag működése azt mutatja, hogy ezeket a tagállamok helyzetére kell szabni. Itt nagyon összetett rendszerekről van szó, de nagyon sokféleképpen lehet ezeket értelmezni. Például végérhetetlen vitát beszélnek arról, viták szólnak arról, hogy mennyire igazságtalan ez a rendszer, tehát egy átfogóbb keretet kellene teremteni, és érthetőbbé kellene azt tenni a polgárok számára is. Másodszor pedig nagyon politikai jellegű az egész csomag, és sokat foglalkozik a túlzott deficittel. És például az egyes dokumentumok határidejét is tartalmazza, de szerintem a jogi eszközöknek már nem kellene utólagosan vitatárgyát képezniük. Aztán Ciprussal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy elfogadhatatlan, hogy a politikusok azt mondták, eh, hogy Brüsszel kényszeríti rájuk a eh, pénzügyi fegyelmet. Eh, ez nem így van, ez a nemzeti jogban szerepel, úgyhogy az összhangban legyen az uniós szabályokkal. És ezért kötelező a nemzeti törvényeket alkalmazni. Köszönöm, Rozáti kollégám. Kedves kollégák! Talán feltűnt önöknek, hogy a képernyők nem pontosak. Ez nem érvényes, ami úgy szereped, ezért Tója asszonynak adom meg a szót. you, látom ön Tója asszony, tehát ön fogja megkapni a szót. Hogyha a kollégákat felkonferálom, akkor a következő kettőt is bejelentem, tehát Tója asszony után Fandalen és Torvalds képviselők azt mondnak szót. Tója asszony. Signor Commissario. Biztos úr. A kettes és a hatos csomag célja az volt, hogy csökkentsük az adósságot és növekedési pályára állítsuk a gazdaságot, de lássuk, hogy milyen, látjuk, hogy milyen negatív kihatással volt ez a két csomag. Láthatjuk, hogy nem eh, vezetett eredményre. Nem akarjuk a szabályokat, szabályokra fittyet hányni, de olyan szabályokra van szükség, amelyekkel a célt el lehet érni intelligens rugalmasságra, tehát hasznos rugalmasságra van szükség annak érdekében, hogy segítsük a GDP növekedését. A rugalmasság nem ellentéte a hitelességnek, már pedig volt, aki ezt így akarja beállítani. Úgy gondolom, hogy a merevség ugyanakkor akadályozza a gazdasági növekedést. Fontos, hogy a rugalmasságot biztosítsuk, és úgy és ne egy komputer irányítson bennünket, hanem egy igazi politikai megfontolásokat is figyelembe vevő kormány. Az olaszokat nagyon aggasztja az az um, gazdasági helyzet, um, és uh, itt az ideje annak, hogy például az Európa 2020-as stratégia célkitűzésének megfeleljünk, már pedig ezt a gazdasági kormányzás megakadályozza. Megmondom, hogy Olaszország mit tesz. Reformokat hajt végre úgy, hogy betartjuk a szabályokat, de ugyanakkor egy intelligens gazdaságpolitikára van szükség, melynek segítségével elérhetjük a szabály, a célkitűzéseket, egy szigorú, de egyben intelligens gazdaságpolitikát szeretnénk. Köszönöm szépen, Tója asszony, most pedig Fandellen úr kap másfél percben szót, aztán Torvác és Kálosz képviselők. Hartelijk dank, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. A hatos és a kettes csomag reformja politikailag eléggé nehéz időkben történik. Pont most, amikor el akarják velünk hitetni, hogy a gazdasági válság már elmúlt, azt éljük meg, hogy két probléma továbbra is égető. Franciaország, Olaszország és Belgium. Az állami kiadásokat strukturálisan nem oldották meg, és a kialkodott kritériumoknak a végrehajtása nem történik meg politikai megfontolásból. Ez azonban aláássa a gazdaságpolitikai irányításnak a hitelességét. Másodszorban az eurozónán belül vannak olyan országok, amelyeknek nincs ott helyük. Az, hogy Samaras és Venicélos urak előrehozott választásokat szeretnének, is arra mutat rá, hogy Görögország igazából az eurozónába nem való Ezáltal természetesen leértékelődne Görögország, de újra indulhatna. És mindaz a súly, amit képvisel az ország, az sokkal nehéz, erősebben nyomlatban, mint hogyha újra kezdhetné. Mi lehet mindennek a következménye? Ha nem lépünk, akkor magas lesz a munkanélküliség a jövőben is, és az európai gazdaságok az eurozónán kívül jobban fognak teljesíteni, mint az eurozónán belül, mint ahogy most is van gyakorlatilag. Köszönöm szépen, Fandálen úr. Manuálisan fogjuk akkor beadni a neveket, de nem tudom garantálni, hogy ez nem fog hibákat tartalmazni. Torvalds képviselő következik, aztán Katrukáglosz képviselő, úgyhogy Torvalds képviselővel kezdjük egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A kettes és a hatos csomaggal a szándék ugye az volt, hogy a gazdasági és pénzügyi rendszereket stabilizáljuk. Sőt, az ok is teljesen egyértelmű volt, hiszen az európai országoknak rendszer szinten többet költöttek, mint amennyi rendelkezésükre állt, és hát a második világháború követő legjobb időkben éltek. De aztán ennek vége lett. Bízunk abban, hogy ezek a jó idők majd visszatérhetnek. De ez egyelőre nincs így, sőt, rengeteg adósság halmozódott fel, és ez aztán már nem volt fenntartható. Ugyanakkor egy technológiai fejlődésen is végbe mentünk, a globalizáció is előre haladt, és mindez oda vezetett, hogy a bankok és a pénzügyi világ az, aki, aki az utolsó szó. A pénzügyi tőke 1910 óta talán nem is álmodhatott arról, hogy majd mindaz megtörténik, ami végül megtörtént. Most azon kell majd gondolkodnunk, hogy mindebből a ö, csávából hogyan is ö, kecmergünk ki. Katrukáglusz képviselő úr következik most egy percben, majd Mach képviselő, aztán pedig is képviselő úr. Parancsoljon. A bizottság a jogalkotási csomagot az átláthatóság szemüvegén keresztül is kell, hogy, hogy vizsgálja. Informális ö, ö, csoportok léteznek, mint az Eurózóna csoport, ahol a fiskális reformokat persze lehet követelni, de aztán, hogy mi történik, az más kérdés. Ezek persze fontos es- aspektusok. És a tagállamok tulajdonképpen megfelelő tartalom nélkül nem is tudják ezt úgy betartani, hogy a polgárok is belássák. A gazdasági stagnálás és az egyre nagyobb munkanélküliség természetesen nem lesz olyan, amiért rajonganak. De ezt a lefelé tartó spirált meg kell fordítani új reformokkal a következő elek, öm, választásokon talán pont a görögök, görögök állnak ebbe bele. Köszönöm szépen. Most Mach kollega kapszót, aztán Goln is, majd Stolojan képviselő, Mach képviselő. Vážený pane předsedající, vážená komise, dámy a pánové, komise... Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a bizottság azt mondja, hogy most már jobb szabályaink vannak, de az a probléma, hogy senki nem tartja be őket. Vegyük például Franciaországot. A GDP 4%-át is meghaladja a deficit, és próbálnak úgy tenni, mintha semmi baj nem lenne. És ha valaki próbálja a bizottság szabályait alkalmazni, akkor azt kockáztatja, hogy nem fog növekedni a gazdaság, és megnő a munkanélküliség. Egy rossz politikai döntés, tehát az euró bevezetése egy másik rossz politikai döntéshez vezetett, ami a szigorú fiskális szabályok diktálása, amelyek sosem fognak működni. Tehát én azt kérem a bizottságtól, hogy változtassák meg a szerződéseket úgy, hogy az eurozónából ki lehessen lépni. Görögországban és Olaszországban is vannak olyan politikai pártok, amelyek nem kívánnak részt venni az euróban, és mi pedig szeretnénk, hogyha a cseh köztársaságnak nem kellene belépnie. Köszönöm, Beres asszony intézőnhöz kérdést. Elfogadja, Beres asszony? Kedves kollégák, nem látják, hogy mennyire nehéz, nehéz az azt megoldani, hogy prociklikusak ezek az intézkedések? Mindenkinek az érdeke lenne ezeknek a szabályoknak a betartása, és mit mond ön Drági úr nyilatkozatáról, aki az eurozónában globális szabályokat vezetne be? Pokud centrální banka říká, že chce stimulovat ekonomiku, ha az Európai Központi Bank azt mondja, hogy stimulálni kívánja a gazdaságot, az azt jelenti, hogy vissza fog élni azzal a monopóliummal, amelyen rendelkezik a monetáris politika terén, inflációt fog gerjeszteni, és úgy fogja ezt a szakpolitikát megvalósítani, hogy az mindenki másnak ártani fog. Ehelyett inkább meg kellene engednünk, hogy ezek az országok kilépjenek az eurozónából, mert az euró nem megfelelő számukra. Köszönöm szépen, ma kolléga. Elnézést szeretnék kérni még egyszer. Most már láthatják a manuális listát. Ezt az ülésteremben láthatják, de kérem a frakciókat, hogy tájékoztassák tagjaikat, hogy a, ki, a kijelzők nem működnek a tisztelt ház folyosóin. Golnis, Tolozsán, majd Fernandez kollega kapnak szót. Golnis képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, Elnök úr, kedves Dombrovskis biztos úr, voltak éppen arra számoltam, hogy Moszkovici biztos idejön, amikor Franciaországban gazdasági miniszter volt, akkor bizony nem járult hozzá ahhoz, hogy csökkentse a deficitet. De hát ő most a görög múzeumokat járja, és ott csodálja a györög, gyö, gyönyörű görög szobrokat, miközben pedig eh, itt az Európai Parlamentben eh, a keresztény értékekre fityet hánynak. De beszéljünk a lényegről, a kettes és a hatos csomagról. A tagállamokat rabságba hajtják ezek a szabályok. Ezek a szabályok, a kettős és a hatos csomag csődöt vallottak. Meg kell reformálni, halljuk. Meg kell reformálni ezeket a szabályokat, de ugyanakkor ezeken nincs mit reformálni, hiszen a stabilitási koordináció nem vezet célra. Juncker bizottsági elnök arról beszélt, hogy mindezt rugalmasabban kell alkalmazni. Ez pedig azt jelenti, hogy voltak éppen a parlament és az európai állampolgárok dühöttségét akarja um, ezzel tompítani, de hát voltak éppen um, így nem lehet sikerre vinni ezt a munkát. meg kell akadályozni, hogy korlátlan versenynek tegyük ki Európát. Köszönöm szépen, is képviselő, most Stolozsan Fernández, majd Szudik kollega kapnak szót. Domnule președinte, avem un sistem de guvernanță economică în Köszönöm szépen pénzügyi irányítási rendszerünk van Európában, ami jól működik. Úgyhogy jelenleg nem is annyira a struktúrája a baj ennek a rendszernek, nem ez okozza a gondot, hanem a végrehajtással. A rendszer, az irányítás a rendszernek a végrehajtásával van baj. A nemzet államokban nem mindenki vesz részt abban, hogy nemzeti reformokat definiáljon, vagy stabilitási intézkedéseket hozzon. Ezeket a kormányok a bizottsághoz el kell jutatni, de vannak olyan nemzeti parlamentek, amelyek ezt nem teszik meg. Aztán ajánlásokat is hallunk arra vonatkozóan, hogyan lenne érdemes megváltoztatni a költségvetési politikát de igazából az igazi szükséges lépéseket az ajánlások végrehajtására nem lépik meg a tagállamok. Vannak is erre vonatkozó nyilatkozatok, mert nincs elég rugalmasság a hatos és a kettes csomagban. Ami engem illet, igazából nem az igazgatási rendszer az, ami helytelen. Az igazi probléma az, hogy a versenyképesség már nem működik jól az egyes tagállamokon belül, és a kitartás is hiányzik. Főleg, hogyha olyan politikákról van szó, amelyek stimulálhatnák a versenyképességet beruházásokkal és a beruházások felhasználásával és a technológiák előmozdításával. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Stolozsán úr, Szanyi úr intézne önhöz kérdést. Elfogadja? Parancsoljon. Volevo chiedere al collega se crede davvero che la governance... Azt szeretném kérdezni, hogy valóban azt hiszi-e, hogy a gazdaságpolitikai irányítás itt az eurozónán belül jól működik el, hogyha 17-ből 4 ország tudja a stabilitás és növekedési paktumnak a szabályait betartani? Én azt gondolom, hogy itt a plegykák helyett meg kéne nézni a statisztikákat és a konkrét számokat is néha. Ez nem ártana. A kérdés az, hogy amikor el, vagy, el van adósodva egy ország, és elvesztette a versenyképességét, akkor mit tehet? Olyankor szolidaritásra van szükség, és arra, hogy a partnerek megadják az adott országnak a mozgásteret, és segítsenek neki. Köszönöm. Köszönjük szépen, Stolozsán úr. Most Fernández képviselő kap szót, aztán Szulik, majd Góga képviselő. Fernández úr, öné a szó. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. A 2010 tavaszi költségvetési válság megmutatta, hogy az Európai Unióban jobb gazdasági irányításra van szükség. Ebből eredt az a hatos és kettes csomag, amelyről mi most itt beszélünk, és ezeknek az a célja, hogy a tagállamok költségvetését egyensúlyban tartsa. 2012 első fél évében még inkább súlyosbodtak Európa problémái, és ekkor vált szükségessé, hogy közös gazdaságpolitikát folytassunk, és a bankuniót is megerősítsük. De ezen az úton még csak éppen, hogy elindultunk, egy szilárd fiskális unióra van szükség, és ezért azt szeretném mondani, hogy kizárólag nemzeti szinten elemezzük a költségvetési politikát, nem tekinthetjük úgy, hogy minden költségvetés csak az adott országot érinti, nem ellenkezőleg az egész unióra kihat. És ezért felül kell vizsgálnunk az Európai Unió gazdaságpolitikájának koordinációját, annak érdekében, hogy közös fókusza legyen az összes költségvetési politikának. A stabilitási és növekedési paktumhoz képest nem csak nagyobb rugalmasságot igényel a rendszer, hanem arra is szükség van, hogy egy európai szemléletű analízist építsünk be. És ezt valamennyi uniós országra alkalmazzuk. Dombrovskis úr, több rugalmasságra van itt szükség egy európai költségvetési programra. Köszönöm, Fernández kollega. Másfél percben Szudik képviselő, majd Góga majd Szidi Öttis kollégák kapnak szót. Tessék, Szidi kollega. Köszönöm, működik? Hölgyeim és uraim! A hatos csomag 2011. december óta hatályban van, három éve tehát. Ezt a hatos csomagot a stabilitás és növekedési paktum támogatására vezették be, mert ezt senki nem vette komolyan. Nézzük meg, tehát milyen eredménnyel járt mindez. Ebben a három évben, amióta a Sixpack, a hatos csomag hatályban van, az olasz adósság 110-ről 135%-ra nőtt a GDP-re vetítve. Spanyolországban 70-ről 95%-ra nőtt, Franciaországban 80-ról 95%-ra nőtt a GDP-hez arányított adósság. Ezek az ará, országok nem veszik komolyan a hatos csomagot. Nézzük meg Franciaországot. 2010-ben Franciaország azt mondta, hogy 2012-ben a 3%-os deficit szabályt betartjuk. Aztán 2012-ben pedig Franciaország azt mondta, 2015-ben tartjuk majd be, 2014-ben pedig 2017-re halasztották ezt el, és semmilyen szankció nem érvényesül. Erre pedig a francia pénzügyminiszter azt mondja, Szapán úr azt mondja, a bizottságnak nem áll jogában, hogy elutasítsa az költségvetésünket, a francia parlamenti szuverenitás. Most pedig eh, Moszkovici úr, aki Szapán el, elődje, ellenőrzi majd Szapánt. Hát ez egy vicc, nem lehet erre más mondani. Köszönöm, Szudi képviselő. Most pedig Golga úr kap egy percben szót, aztán Szilikiotis, aztán Hökmár képviselők kapnak szót. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök úr. Az IMKO szakbizottság egy olyan jelentésen dolgozik, amely az egységes piac jobb integrációját irányozza elő az európai szemeszterbe. Úgy gondolom, hogy a közös piac a növekedés kulcsa is. Elfeledkeztünk erről, ahogyan a tagállamok megfelett nem alkalmazzák a jó irányelveket és ajánlásokat. Itt mondtunk tehát csődöt az egységes piaci integrációról szóló éves jelentést nem adta meg a bizottság. Hol van ez a jelentés? Az Európai Parlament egy sor elemző eszközt akar javasolni, hiszen a performancét, a teljesítményt értékelnünk kell, látnunk kell, hogyan teljesítünk. az adminisztratív terhek csökkentését egy módszertannal mérhetővé kell tenni, már pedig itt nem vagyunk eredményesek. Mérjük tehát, amit mérni lehet. Ezen felül pedig hangsúlyozni szeretném az európai szemeszter végrehajtásának fontosságát. Hogyha ezt nem tesszük, meg nincs szükség a közös piac pillérjének megerősítésére. Köszönöm szépen Góga képviselő, most pedig Stidikiotis képviselő, majd Hökmark majd Tang képviselők kapnak szót. A bizottság helyzetértékelése nem vehető komolyan. Ez politikai motivációkból táplálkozik. Azt akarják kimutatni, hogy egy jogszabályi tervezetük sikeres volt, és hogy a neoliberális gazdaságpolitika sikerre vezetett. És egyáltalán nem zavartatják magukat azáltal, hogy az elmúlt az elmúlt hét évben stagnált az európai gazdaság. A deficit ugyan csökken, de ennek igen magasak a szociális költségei. Az Η αριστερά... Európa központja és a perifériája között jelentős szakadék van. Nagyon fontos tehát, hogy a bizottság meghatározza azokat a gazdaságpolitikákat, amelyeket a tagállamoknak kell folytatni, illetve nem szabad, hogy a bizottság határozza ezt meg, a bizottságnak erre nincsen politikai legitimációja, az a fontos, hogy a szolidaritás szellemében éljünk. Köszönöm Hökmár képviselő, majd Tang, majd Kalvet Sambon kollégák. the commissioner. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak a kitűnő bevezetőjét. Két észrevételem van, melyet ki, ki kell emelni. Egyrészt a szociális biztonság eh, veszélybe került, nőtt a munkanélküliség, és elveszítettük a versenyképességet. Valamint a szociális nyugtalanság eh, létrejött, de ez csak eh, ide az az út vezet, hogyha többet fizetünk ki, több pénzt költünk, mint amennyit megkeresünk. Ha a deficitek stimulálták volna a gazdasági növekedést, akkor nem néznénk szembe azzal a válsággal, amelyel ma szembenézünk. Nem a konszolidált költségvetési politikák okozták a problémát, nem. A problémát az okozta, hogy mindenki úgy gondolta, vagy sok ország úgy gondolta, hogy a gazdasági problémákat megoldhatja azáltal, hogy, csök, hogy növeli a deficitet és növeti, növeli az adósságokat. Ez vezetett a bajhoz. Másodszorban a stabilitási paktum áttekintése célra vezető lehet, de még helyesebb volna az igazi gazdaság áttekintését végrehajtani, azaz áttekinteni azt, hogy a bizottság, hogy elérni ezt, hogy a bizottság tekintse át azon országok tevékenységét, akik nem hajtják végre a megfelelő strukturális intézkedéseket. Európának, a bizottságnak és a stabilitási paktumnak hitelesnek kell lennie. Ha a hitelességünket aláaknázzuk azáltal, hogy a nagy tagállamok tevékenysége fölött szemet húnyunk, akkor nem csak a bizottság hitele, hanem minnyájunk hitele fog csorbulni, és ezzel nem tudjuk megoldani az előttünk tornyosuló problémákat, és még jobban elmélyül majd a probléma. Legyünk hitelesek, és tartsuk be szabályokat. Köszönöm. Köszönjük szépen, Hökmárk úr. Megenged egy kék kártyát Matthias asszonytól. Fogadja ezt a kék kártyás kérdést? Hökmárk úr, igen? Parancsoljon. Muito obrigada. Colega Ockmark, eu compreendo que acredite nestas regras. Köszönöm szépen én értem, hogy ön hisz ezekben a szabályokban, és azt mondja, hogy a deficitet és az államadóságot csökkenteni kell. A deficit csökkenthet azáltal, hogy a közkiadások is csökkennek, vagy hogyha a szociális államot leépítik. Hát ez történik, de ön milyen intézkedésekre gondol az államadóság leépítésére? Elegendőek ezek a mostani intézkedések? Hogy akarja ön adossá, az adósságokat csökkenteni, elég kell, hogy átstruktúrálná őket? Köszönöm szépen, Matthias asszony, most pedig Hök úr. A jóléti állam és az azokra vonatkozó mindenféle támadások onnan indul, hogy olyan pénzt akarnak elkölteni, ami nem áll rendelkezésre. Ez vezet utána a következő lépésben a megszorításokra, ez meg is történt a tagállamokban. És ez vezetett oda is, hogy nincs elég beruházás a vállalkozások részéről, az iparba, és nem teremtődnek újabb munkahelyek. Nézzen, nézzen körül, hol vannak sikerek, hol buktunk el. Körül kell nézni az Európai Unión belül. Elnök, köszönöm szépen, mágor. Egy második kékkártyás kérdésre is engedélyt adok. Két kérdést fogunk engedélyezni, amennyiben egyetértenek ebben, és olyanokra korlátozunk, akik még eddig nem tettek föl kérdés. Mona úr. Mono aussi? Einen Moment. Szeretnék igazságosan dönteni. Mono úr már felszólal, tehát akkor Golnis úrnak a kérdését fogom megengedni, mert ő kért szót először. Golnis úrtól elfogadja a kikárnyás kérdést? Jó, parancsoljon. Eh, ah, merci. Excuse me, excuse me, excuse me. Elnézést. Perez asszony, világosan fogalmaztam, két kékágyás kérdésre adok engedélyt, és hogy több mint kettő kérnének igényt, akkor az alapján fogok dönteni, hogy kiszólalt már fel. Ketten már beszéltek, három igény érkezett be, és Golnis úrnak adok szót, mert ő volt a következő, aki szót kért, és Mono úr volt a harmadik. Hök úr pedig elfogadja a kérdést, tehát ezért Golnis úrnak adok most szót. Merci, monsieur président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Hökmark úrtól azt szeretném kérdezni, hogy ő stigmatizálta az állami költségvetési deficitet, de nem gondolja, hogy ez az állami költségvetési deficit valójában csak a következménye egy még súlyosabb dolognak, tehát a kereskedelmi mérleg deficitjének? Ugyanis ez a deficit abból ered, hogy az európai piac nyitott, és olyan országok... Köszönöm szépen, Golnis úr, Hökmárk úr. Öné a szó. Mikrofont kérünk. Képviselőtársam, Golnis úrnak azt tudom mondani, hogy nézzen körül a világban. Van szabadkereskedelem, ott pedig van prosperitás. Ahol protekcionizmus érvényesül, mint amit önszavatol, ott nincs ilyenről szó ahol sikerült a gazdaságot és a társadalmat, olyan civilizációkat kifejleszteni, amelyek nyitottak, ott van növekedés. Nézze meg, hogy hogyan kezelték a szabad kereskedők a válságot. Őrájuk gondolok én. Nem kell persze itt erőinket egyesíteni, és elvették a szót a képviselőtől. Elnök, köszönjük szépen. Köszönöm, Hökmárk úr. Igyekszem igazságosan eljárni, de ehhez hozzátartozik, hogy kérdésre 30 másodperc áll rendelkezésre és a válaszra is. Másfél percre Tank képviselő kap szét, utána Calve Csambon úr következik, majd pedig Lő Ierak úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, hollandul fogok beszélni. Képzelj el, hogy rossz idő van. Hideg, csontig hatoló szél fúj, szakad az eső, villámlik a sötét felhőkből. Arra számítanak ilyenkor, hogy a repülőgép autopilottal szálljon le, nem? Márpedig ezt akarjuk itt. A rossz idő határozza meg az európai gazdaságot, alacsony a foglalkoztatás szintje, csökken és ingadozik a bizalom, magas az infláció illetve és nincsen gazdasági növekedés. A bizottság értékeli a hatos meg a kettes csomagot, de autopilot módon, automatikusan nem veszi figyelembe az európai gazdaság drámai helyzetét. Milyen szabályokra van szükség ezen nehéz feltételek körül? olyan szabályokkal, melyek figyelembe veszik a helyzetet. A strukturális deficit a költségvetési keretben egy nagyon fontos fogalom, az elméletben ez egy nagyszerű fogalom, ám a gyakorlatban nem mindig jól működik. Olyan ez, mintha egy téves magasságmérővel eh, repülne a repülőgépünk, ráadásul még az autopilot is vezetné a rossz adatok alapján. A bizottságnak az volna fontos, hogy a strukturális deficit kérdését más-más módon értékelje, differenciáltan értékelje, már pedig, hogy ezt nem teszi meg, akkor a soft landing, a békés földre szállás nem történik meg. Köszönöm szépen, Tang kollega, jelzem most már, hogy az autopilot legalábbis a kijelző tábla autopilotja már működik, ezért már csak mindig a következő felszólalót éppen most Calvet Sambon urat konferálom fel. Euh, euh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr. Most spanyolul folytatom. Én a hitelességről szeretnék beszélni, az európai projekt politikai hitelességéről. A hatos és a kettes intézkedés csomagnak meg kell gyógyítania ezt a hitelességi korságot Az, hogy az egyes országokra máshogyan vonatkoznak a szabályok, az alássa a hitelességet, és téves lenne azt gondolni, hogy például Spanyolországban voltak strukturális reformok. Ezért biztos úr nem lesz itt semmiféle hitelesség, hogyha nem vonjuk be az energetikai ipart és az egységes piacot. Spanyolországban nagyon fontos ez is, illetve a tőkepiacok. Tehát az eurokötvények problémáját is fel kell itt vetni, ha már az ellenőrzésről beszélünk. Köszönöm szépen, Kálvet Sambon kollega. Most pedig Lő Jerik kollégát nem látom. Ez a kijelző problémával függhet össze. Ezért most Niedermeyer kollégának adom meg a szót két percben. Thank you very much, uh, dear colleagues. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy ezt a kérdést napi rendre tűztük. Megvizsgáljuk a szabályokat, amelyeket néhány éve fogadtunk el. Úgy gondolom, hogy ezek a szabályok biztosítják, hogy az országok jobb gazdaságpolitikát folytassanak, jobb gazdaságpolitikát az országok és minnyájunk számára. Ráadásul a szabályokkal az adósságválságot is meg lehet akadályozni. A adósságválság jelzem nem csak az eurozóna országaira, hanem az Európai Unió más országára is kihatott, mondom ezt brit kollégámnak. Csodálom, hogy egyes kollégák azt, kollégáim azt mondták, hogy a szabályok nem, váltó, nem váltak be. Úgy gondolom, hogy a krízis előtti gazdaságpolitika nem vált be, vagy mondott csődöt sok tagállamban, amelyek növelték a GDP-hez arányított adósság arányát, a költségvetés eladósodását, és aláaknázták a rossz gazdaságpolitikába vetett hitelt hogyha a rossz gazdasági növekedés vagy a magas munkanélküliség okát keressük, akkor itt keressük a gyanúsítottakat, nem a kúrában. Mit kell tenni? Nem a keretet kell megváltoztatni, amely csak rövid ideje érvényesül, és úgy gondolom, hogy ideig jól teljesített, jól működött, hanem sokkal inkább arra volna szükség, hogy a hitelünket megerősítsük 1%-os kamat növekedés is 1%-os költségvetési adósság növekedésekhez kell, hogy vezessen. Nem szabad, hogy szétváljon a két kulcs. Brit kollégunk beszélt a fiskális egyensúlyról, ezzel egyetértek ezen felül azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet még több ország specifikus ajánlást biztosítani, hogyan lehet egy kiegyensúlyozott költségvetést biztosítani, és hogyan lehet nagyobb figyelmet fordítani esetleg a nem eurozónában lévő országok igénye iránt. Köszönöm Niedermeyer kollega, most pedig Szent képviselő kapszott másfél percben. Grazie, Herr Präsident. Köszönöm szépen a hatos és a kettes csomag azt hivatott szolgálni, hogy az eurózónára vonatkozó iránymutatásokat megfigyeljük, illetve egy kalibrált rendszer alapján mérjük a gazdaság és pénzügyi eredményeket. Most azonban nincsen semmiféle központi irányító funkció az eurózóna projekten belül. Fel kell tennünk a kérdést, az, hogy a mostani rendszer az jól működik-e. Most inkább a politikai tényezők ugyanis azok, amelyek dominálnak. Óriási politikai tőkét költöttek el erre a projektre, és multilaterális adok-kapok érvényesült a nagy szereplők között, nyilván nemzeti érdekeknél vezérelve. A különböző benchmarkok, scorecardok, és társaik pozitivista szuperstruktúrája az, ami érvényesül, és igazából csak a szimptomákat kezeli, anélkül, hogy az igazi okokat vizsgálná. Sokkal átláthatóbbá kellene tenni a rendszert, és nyilván ehhez szükség van arra is, hogy elmozdulunk egy politikailag föderalisztikus struktúra felé. Tehát ez a hatos és kettes csomag illetve annak eszközeivel kapcsolatban meg kell kérdeznünk, hogy itt mindent egy kalap alá véve lehet-e ugyanazokkal a paraméterekkel vizsgálni, vagy inkább csak a nemzetállamoknak a nemzeti érdekei érvényesülnek. Nem lehet erre válaszolni, és ez is mutatja, hogy milyen rendszer szintű hibái vannak ennek a rendszernek amit a próba szerencse alapján, elvesz, alapján állítottak talpra. Köszönöm. Köszönöm, Szent kollega, most megadom a követ Krisztus kollégának a szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt fennáll annak a veszélye, hogy a mechanizmust összekeverjük a lényeggel. Lehet kritizálni a kettes vagy a hatos csomagot, de ha eltörjük a hőmérőt, attól még ugyanúgy lázasak maradunk, tehát inkább a betegség meggyógyítására kellene koncentrálnunk. Általánosságban jól mennek a dolgok, van néhány konkrét sikerünk, Portugália kikerült a memorandum hatásköre alól, Észtország és Lettország nagyon jó munkát végzett, és csatlakozni fog az euróhoz. Amennyire tudom, Ciprus is általánosságban jól teljesít. Sajnos az én hazám Görögország még nem tart ennyire jó helyen, és, és én öt évig újságíró és szerkesztő voltam, és követtem a problémákat. Az euró bevezetése, valamint a hatos és a kettes csomag a stabilitási intézkedések bevezetése előtt hasonló volt a helyzet. Nagyon magas nyugdíjakat osztogattunk, költséges jóléti államot tartottunk fenn, amelyet a magánszektor nem tudott eltartani, és az euroszkeptikus brit barátainak szeretném elmondani, hogy az, Európa, az euró nagyon komoly problémákat okozott Görögországban. Voltak olyan nyugdíjak, amelyek a legutolsó fizetés 100 vagy akár 120 százalékát tették ki. Az Egyesült Királyságban pedig 35-40 százalékot tettek ki a nyugdíjak az utolsó fizetéshez képest. Tehát a problémákat nem az euró okozta, épp ellenkezőleg az euró megkönnyíti azt, hogy átstruktúráljuk az adósságunkat, és akár csak Írországban ahhoz vezethet, hogy a kölcsönök költségei alacsonyabbak lesznek. Ami pedig Drági úr intézkedéseit illeti, azok csak meggyengítik az eurót, és segít Görögország exportján. Köszönöm, Krisztus kollega. Elfogad Valli kollégától egy kékkártyás kérdést? Sí, Köszönöm szépen, egy nagyon egyszerű kérdésem volna. Hogyha úgy gondolja, hogy az euró fenntartható fizetőeszköz, akkor az ön országában az adófizetés szintje, illetve az adókulcsa elfogadható, illetve a, a, a kamatszint, amely 9%-os az önországában elfogadható, miközben Németországban negatív a kamatszint. Elfogadható-e tehát az önországában a kamatszint? το επιτόκιο πληρώνει η χώρα μας, αντίστοιχο με το επιτόκιο που πληρώνει η Ιρλανδία. Η... Azt szeretném, hogyha a mi kamatlábaink ugyanolyanok lennének, mint Írországban mert hogyha tíz éves kötvényeket bocsátunk ki másfél százalékos kamatra, de hasonlítsuk inkább össze Portugáliával Görögországot, ugyanis ennek a két országnak hasonló a helyzete. Portugáliában két százalékos kamatfelárat fizetnek, és a mi kamat felárunk pont azért nőtt meg, mert nem ismerték el a mi erőfeszítéseinket. Köszönöm. Köszönöm. Luke kollega kérdését is elfogadja? Tessék, Luke kollega. Értem azt, hogy azt mondja, hogy Görögországnak pont az euró segített átstruktúrálni az adósságokat. Nem inkább arról van szó, hogy a hitelezőknek a jó szándéka vezetett oda, hogy át lehessen struktúrálni az adósságokat? Tehát lemondtak több százmilliós nagyságrendben a pénzükről? hogyha lett volna saját központi bankja, saját valutával, akkor ugyanez lett volna a helyzet? Αυτή hát, A görög adósság az egy államadóság, nem a magánszektorból generálódik. Tehát morális kötelezettség van a kifizetésre, és időben meg is fogjuk ezt tenni. Most arról zajlik a vita, hogy hogy, le, hogy lehet átstruktúrálni az adósságot 30-ról 50 évre két feltételhez kapcsolódóan. Stabil primér elsődleges többletre van szükség elsősorban, és modernizálni kell Görögországot, és akkor ki lehet fizetni a hitelezőket. Köszönjük szépen Kricos képviselő úrnak, most pedig Szanyi képviselő kap szót itt ezt a vitát hallgatva többször fölrém lett bennem hogy ha bármelyikünk európai képviselők bizottsági tisztségviselők bemennek egy kávézóba vagy bárhova ahol európai polgárok sokaságával találkozunk és föltenné a kérdést hogy ezt a kettes csomag hatos csomag ezeket a szakkifejezéseket egyáltalán értik e hát jó esetből százból ha egy ember fogja ezt érteni pedig ez a vita is hozzájárult és köszönöm azoknak a kollégáknak akik megvilágtották hogy lényegében az eurózóna válságának vagy az eurózónához tulajdontott válság kezeléséről szóló intézkedésekről van szó de ezek sorában van egy dolog amiről kevesebb szó esett ma és erre hvnám fel a figyelmet lényegében egy kérdést is teszek föl az európai bizottság képviselőjének hogy a lert mondatokon túl mit tettek és mit kvánnak tenni azért hogy a társadalmi párbeszéd tehát hogy az egyes szereplők megértése jobb legyen ebben a dologban. nekem ugyanis az a gyanúm hogy ennek a hatos vagy kettes csomagnak nevezett intézkedési sornak az igazi problémája az nem értették meg a társadalmak miről is van szó és ezért nehéz volt partnerséget találni velük. kérdésem tehát mit kvánnak tenni azért hogy a társadalmi párbeszéd valóban ksérje ezt a folyamatot? köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Szanyi kollega! Most pedig Hübner asszony kapszott két percben szépen dombrovskis alelnök úr három dologra szeretnék rávilágtani. először is a gazdasági irányítás természeténél fogva arra kényszerít bennünket hogy túl a hatos és a kettes csomagon, ha például a bankuniót akarjuk értékelni, még hogyha akkor is ez nem része ennek az irányításnak, de stabilitáshoz hozzájárulhat a rendszeren belül, és az EMU, kap, e kapacitását is növelni tudja. Tehát vannak területek, ahol kell javítanunk, úgyhogy ahhoz, hogy ezt megtegyük, egy szélesebb látóköre van szükségünk. A másik dolog, Niederbayer úr már utalt a különböző folyamatokra. A gazdasági irányítási rendszer nagyon sok szabályt alkotott, de ezeknek a sikere a megfelelő politikai döntésektől függ. Ha megnézzük, hogy a gazdasági irányítás mennyire ö, sikeres, hát ott nincs differenciálás a nemzeti szinten hozott döntéseket illetően. Tehát egyrészt ugye az egész rendszer életképességét kérdőre vonhatjuk, és éppen ezért mondom, hogy a második, másik oldalon a szabályok betartásán túl személyre szabott döntési lehetőségeket is meg kell alkotni. A harmadik dolog pedig a növekedésre vonatkozik. Pontosan ma a gazdasági irányításnak növekedési aspektusa is kell, hogy legyen. Mégis úgy tűnik, hogy ebben a keretben nincs helye olyan mechanizmusnak, amelyel ezt generálni tudjuk. Két évvel korábban, egészen mostanáig egyszerűen eltűntek a radarról ezek a megközelítések. De decemberben úgy tűnik, hogy újra napirendre kerül ez a kérdés, úgyhogy erőteljes elköteleződést várunk majd a strukturális reformok mellett, és bízom abban, hogy a bizottság is vezető szerepet vállal ebben. Köszönöm. Köszönöm, Hübner asszony. Bajé képviselő kap szót egy és fél percre. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A nehéz makroökonomiai problémák értékelés, akkor nagyon fontos, hogy koherensen végezzük azt el. A hatos és kettes intézkedés csomag egy technikai jellegű dokumentum volt a bizottság részéről. De ebben semmi nem szerepelt a munkanélküliség alakulásáról, a szociális kérdésekről és a szegénységről. Az európaiak nagy többsége csak a költségvetési megszorításokat látja ezekből a csomagokból. Nagyon érzékeny kérdés a szegénység, ugyanis ez olyan alapvető jogokat vet fel, mint például az egészségügyhöz való hozzáférés. Európának úgy kell megfékeznie a deficitet, hogy azzal nem veszi el a polgároktól a reményt. És először is meg kellene érteni azt, hogy a szociális kérdésekbe való beruházások mennyire fontosak, és szükség van a nagy tőke hatékony és koordinált megadóztatására is. Az európai létminimum bevezetése, illetve a szociális és környezetvédelmi dömping elleni fellépés szintén elengedhetetlen. A mostanáig végzett intézkedések vezettek el a mostani helyzethez. Nem lehet vakon csak megszorítással megoldani a problémákat. Gyorsan meg kell változtatnunk a fókuszunkat, és a szociális igazságra is odafigyelni. Köszönöm. Köszönöm, Bajé kollega. Manu úr egy kérdést intéz önhöz. Elfogadja a kérdést? bayet euh, úr, kedves kollégák, teljes mértékben egyetértek a kolléga hozzászólásával, de az önök pártja és az önök elnöke mikor fogja alkalmazni ezt a csodálatos szabályt? Chers collègues, je vous remercie pour votre question, mais malheureusement, dès que vous prenez la parole, c'est toujours... Ön mindig csak akkor szól hozzá, amikor a amikor a francia vagy a belga szocialistákat lehet kritizálni, és a, az önök pártja ön, örök ellensége nekünk is, meg a liberálisoknak is. Köszönöm. Vielen Dank. Wir lernen nicht jeder, der Französisch spricht. Hát nem mindenki francia, aki franciául beszél, azért ezt tanuljuk meg. Komi asszony kapszó parancsoljon. Grazie, Presidente, eh, caro commissario. Köszönöm. bis elnök úr, Biztos úr, úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb eh, vita, amelyet lefolytathatunk itt az Európai Parlamentben. Európai parlamenti képviselők vagyunk, közvetlenül választottak meg az állampolgárok, hogy változtassuk meg a helyzetet. Nem lehet protestálni anélkül, hogy javaslatokat is elkészítenénk, eh, hiszen ezzel a mandátummal bíztak meg bennünket az állampolgárok. 25-én, november 25-én világos üzenetet fogalmaztak meg, és fogalmaztunk itt meg, pedig az, az ülésteremben, hogy több Európára van szükség, és életben kell tartani a demokráciát. Minden frakció felszólalója egy-két ellenhang kivételével támogatta ezt a szélkitűzést krízist élünk meg, és a krízisben krízisből csak úgy tudunk kilábalni, hogyha növekedési pályára állítjuk a gazdaságot, de a stabilitásról nem szabad megfeledkezni. Márpedig, hogyha növekedés kizárólag, csak kizárólag az adósságból jön létre, akkor ezt nem lehet végrehajtani. Meg vagyok róla győződve, hogy a beruházás egy dobbantót jelent a növekedés irányába vezető út első fontos lépése. A Juncker projekt üdvözlendő Olaszországban nagyon súlyos problémákkal állunk szemben, és itt is reformokra van szükség. Ugyanakkor az európai stabilitás ról nem beszélhetünk akkor, hogyha a saját házunk táján nem söprögetünk és nem tartunk rendet. Már pedig a, milyen a stabilitás az, illetve milyen szabályok azok, amelyek például nem teszik lehetővé, hogy a maguk a szakszervezetek, maguk az, a polgármesterek ne adják ki azt a pénzt, amit már egyszer megkaptak, ami a számlájukon van. Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, de Kumi kollega már nem mondja végig, mert az elnök elveszi tőle a mikrofont. Köszönöm, Kumi asszony mondva, Mavronidis kollega kapszót. Egy percben. Με τη σειρά μου απευθύνομαι τόσο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και στους συναδέλφους. Ξεκινώ με μια διαπίστωση που πρέπει να... Az Európai Bizottság, illetve a kollégáim eh, hozzászólását is eh, meghallgatva azt szeretném elmondani, hogy először is van egy közös jövőképünk Európával kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy az európaiak életszínvonala elkezd közelíteni egymáshoz. És itt most valamennyi Európáról, európairól beszélek a kontinens egyik felétől a másikig. És tudom, hogy egyetlen tagállamot sem kellene a többinek finanszíroznia, de a gazdaság az nem egyfajta társasjáték. Lehet olyan helyzet, ahol közösen döntünk a szabályokról, de nem kell minden tagállam számára ugyanazokat a szabályokat meghatározni. És azt is szeretném elmondani a kollégáimnak, hogy nem igazán várok sokat azoktól, akik szét akarják bomlasztani az uniót, de csalódást okozott, hogy azok a képviselők, akik kijelentették, hogy azonos a jövőképünk Európával kapcsolatban, azt gondolják, hogy az európai polgárok vagy egyes országok kívül esnek ezen, tehát például a déli országok. Végül tehát vannak országspecifikus ajánlásaink, de nincsenek országspecifikus gyógymódok. Hadd adjak erre egy konkrét példát. Van bankuniónk, de nincsen egy egységes rendszerünk a betétgaranciára. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Fernández kollega kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves biztos úr, kedves képviselőtársaim! A koordináció és a koordinációból a szinkronizációra való átlépés teljes átláthatóság körében kell, kell, hogy működjön, de ugyanakkor a megelőzés, a prevenció is nagyon fontos. Jobb a megelőzés, mint a gyógyítás, ahogy ezt ismerjük, ezt a kijelentést. Ez pedig azt jelenti, hogy soha többet trojkát. Ami pedig magukat a jogszabályokat, a hatos és a kettes csomagot illeti, ezeknek a jogszabályoknak a hitelét meg kell emelni, növelni kell, azonosítani kell a problémákat, és korrigálni kell őket, mielőtt vadhajtásokat eresztenének és nagy egyensúlytalanságokat hoznának létre. A megelőzés, a kollektív intézkedések, a szolidaritás elmélyítése fontos célkitűzések, valamint a deficit csökkentése, de az, hogy nem akkumuláljuk, nem növeljük fenntartható módon, a, a hosszantartó módon a deficitet, felelősségünkről tanúskodik a következő generációk irányában. Ami pedig a hatos és a kettes csomagot illeti, nagyon fontos ugyanakkor, hogy lehetővé tegyük a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, így eh, hozva jobb helyzetbe az európai gazdaságot, versenyképesébe téve ezt. Nem szabad ugyanakkor a szociális és a területi kohézióról sem megfeledkeznünk, ezért a hatos és a kettes csomag intelligens, flexibilis alkalmazása mellett vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Dante képviselő kapszott másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, kedves kollégák. Kézenfekvő, hogy az európai gazdasági irányítást a paradigmaváltás fényében át kell alakítani. Figyelembe kell venni azt is, hogy bizonytalan még a növekedés Európában, a defláció fenyeget, és strukturális a munkanélküliség. A Juncker beruházási terv az első, még nem elegendő lépést jelenti az új úton, amely a következő úton tovább kell, hónapokban tovább kell, hogy vezessen bennünket. A növekedés az egyedüli biztosíték a krízisból való kilábalásnak, és ezt kell szolgálni a jogszabályoknak is ez talán az utolsó segélykiáltás Európának, hiszen az emberek elfáradtak Európában, és elveszték a hitelüket. Nálunk otthon például a populisták egyre erősebbek, fel kell lépni a populizmus ellen. Ahogyan a júniusi Európai Tanács következtete is megfogalmazták, az intelligens növekedés irányába kell ellép, ellépni, de megfelelő stratégiára van ehhez szükség ehhez pedig strukturális reformokat kell végrehajtani az államoknak megfelelő határidőben de a Juncker tervet nem tudjuk végrehajtani anélkül, hogy ne biztatnánk az intelligens um, növekedésre a tagállamokat. Nem egy absztrakt flexibilitást, rugalmasságot kérünk, hanem egy olyan rugalmasságot kérünk, amely lehetővé teszi a Juncker terv végrehajtását, és eh, egy fenntartható növekedési pályára állítja majd a gazdaságot. Köszönöm szépen Danti kollega, most pedig két percben Palnova kollega kap szót. Köszönöm szépen. A jogalkotási csomagokat tulajdonképpen olyan környezetben fogadtuk el, amelynek nem láttuk előtte párját. A felülvizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a felülvizsgálat pozitív hatást csak akkor fog elérni, hogyha csökken az adósság. A szankciós mechanizmusok még nem kerültek alkalmazásra, mégis hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiskális politika stabil legyen. Ez különösen fontos, mert működő rendszerre van szükségünk, egy olyan rendszerre, amely hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi hibákat újra megismételjük. Olyan rendszerre van szükségünk, amelyel megfelelő reformokat hozhatnak a tagállamok, egy olyan politikát, amely hozzájárul a versenyképességhez, a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez. Az ösztönzők, amelyek az ország specifikus ajánlásokból származnak, azokat fel kell karolni. Azt gondolom, hogy most van lehetőség arra, hogy megfelelően rugalmasak legyenek, a tagállamok rendkívüli helyzetben. Hogyha az egész rendszert módosítjuk, akkor annak hitelessége vész el. Garantálnunk kell azt is, hogy a kis országok ugyanolyan megmérdettetés alá esenek, mint a nagyok. Tehát ne legyen kettős mérce. Ezért felhívom a bizottságot arra, hogy garantálja, hogy betartják a tagállamok a szabályokat. Paunova. Nagyon szépen köszönjük Paunova kollégának, most pedig Gél kolléganő következik másfél perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy mielőbb felül kell vizsgálnunk a irányítási szabályokat az Európai Unióban. A bizottsági közle közlemény egy kis lépés a megfelelő irányba, de ennél tovább kell mennünk. A irányítási keretnek átfogó változtatásra van szüksége, és ebből a szempontból mi EP-ként kulcsszerepet játszhatunk. Rengeteg a munkanélküli, stagnál a gazdaság, deflációt tapasztalunk, demokratikus deficitet. Ezek a szabályok nem hogy segítenének, hanem rontanak a helyzeten. Nagyon dicséretes 3% alatt tartani a deficitet, de látnunk kell, hogy ez mibe kerül. Ezért úgy gondolom, hogy a gazdaságirányítási keretnek szélesebb körűnek kell lennie, és figyelembe kell venni a szociális szempontokat is. A fő kérdés az, hogy mit tesznek a tagállamok a szegénység, az adóelkerülés és a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemért. Hogyan járulnak hozzá az oktatási, oktatáshoz való hozzáférés javításához? Ezeket a kritériumokat legalább annyira figyelembe kell venni, mint a deficitet és az eladósodást. A tagállamok gazdaságai összekapcsolódnak egymással, ezért nagyon fontos, hogy hatékonyan menedzseljük az összes gazdaság, nemzetgazdaságot az EU-ban, és igen, rugalmasságra is szükség van. A, a Sixpack és a Tüppek reformja fontos próbatétel lesz a számunkra, így tudjuk megmutatni, hogy komolyan veszük a polgárokat, és lehetőséget ad számunkra, hogy olyan EU-s projektet, hogy Európát olyan projekté alakítjuk, amelyben hihetnek az emberek. Kérem Dombrovskis alelnököt, hogy az Európai Bizottság megfelelően álljon hozzá ehhez a kérdéshez. Köszönjük szépen Gil kolléganőnek. Tomics kolléga következik. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Egyetértek az Európai Bizottsággal és azon kollégákkal, akik azt mondják, hogy az elmúlt évek során a gazdaság irányítás egy tévútra jutott, illetve zsákutcába jutott. Mindkét intézkedés csomag kiutat kínál ebből a helyzetből, ebből a pad, padhelyzetből. Egyelőre még nem tudjuk megítélni, hogy sikeresek voltak-e ezek a szabályok. Aggájaink ellenére azonban azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy szükséges, hogy elmélyítsük a költségvetések felett gyakorolt ellenőrzést. A különböző tagállamok kormányai sokszor irracionálisan lépnek fel. Jónak tartom, hogy a makrogazdasági egyensúly mellett az egyensúly, illetve az ellenőrzésre is jobban odafigyelünk, és a szociális vetületet is szem előtt tartjuk. Az Európai Bizottság elmondta, hogy 52 eh, méreható eh, vizsgálatot végzett, és több esetben is szabálytalanságokat tapasztalt, de nem tett ezek ellen semmit. Ezzel kapcsolatosan felmerül a kérdés, hogy elége, hogyha ígéretet tesznek az egyes kormányok, lehet, hogy az Európai Bizottság túlzott bizalommal viseltetik a különböző kormányok iránt. A nem, e- nem ellenőrzi, hogy a beígért intézkedéseket végrehajtják-e a tagállamok. Főként, ami az én hazámat illeti, Szlovéniát, azt látom a függelékben szereplő táblázat alapján, hogy az Európai Bizottság eh, egyszerűen elhitte azt, amit a tagállamok ígértek. A következőt szeretném hangsúlyozni. Fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság eh, az egyes intézkedések eh, tartalmát is ellenőrizze, és másodszorban az Európai Bizottságnak minden egyes esetben, és itt megszakítja az elnök a felszólalót. Köszönjük szépen. Ludvigson kolléga következik másfél perc. Köszönöm szépen. Fontosnak tartom, hogy nagyon pontosak legyünk az elemzéseinkben arról, hogy hogyan működött eddig, mennyire volt eredményes a six-pack és a two-pack. Nagyon nehéz ilyen rövid idő után ellenőrzést végrehajtani, hiszen a szabályokat elsősorban csak válságidőkben alkalmaztuk, ez tovább nehezíti a helyzetet. Szerintem jó szabályokról van szó, és ragaszkodnunk kellene hozzájuk. Ami a szabályokat illeti, szerintem nincs szükség módosításra. Ehelyett azonban sürgősen szükség van arra, hogy megnézzük, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazták a meglévő szabályokat, és itt van min javítani. A szabályok rugalmasak és intelligensek, a probléma azonban az, hogy eddig nem rugalmasan és nem intelligensen alkalmazták őket, és a végrehajtást a szemellenzős gondolkodás és az ideológiák túlontúl túl befolyásolták. Ez látható, megmutatkozik a gazdasági fejlődésben is. Az új szabályok adta lehetőségeket ki kell használni. Szerintem lehet olyan terveket készíteni, amelyekkel igenis eredményesen lehet a helyzetet javítani, és igenis lehet gazdasági növekedést elérni, tehát nem a szabályokkal van baj, hanem a gyakorlati megvalósítással köszönjük. A spontán felszólalások következnek. Sajnálom, de dupla annyian jelentkeztek, mint amennyi időnk rendelkezésre áll. Ezért le kellett csökkentenem a listát. Bogovics kolléga kezd. Hvala lepa. Eh, gospodarska in fiskalna unija je zelo pomembna. Köszönöm szépen. A gazdasági és valuta unió rendkívül fontos mind a nagy, mind a kis országok számára. Az euró az egyik legfontosabb motorja a kisebb és exportorientált gazdaságoknak, mint Szlovénia. Én támogatom a szigorú szabályokat, amelyek mind a nagy, mind a kis országok számára érvényesek. A körülmények megváltoztak, és ezért nagyon örülök az új Juncker csomagnak, amely egyrészt lehetővé teszi azt, hogy hatékony intézkedéssel új munkahelyeket teremtsünk, és a költségvetési stabilitást garantáljuk. Ezért meg vagyok győződve róla, hogy ezek a reformok oda kell, hogy vezessenek, hogy az országokat egyértelműen ellenőrizni kell, és ragaszkodni kell ahhoz, hogy az országok bevezessék a reformokat. Nem az Európai Unió számára fontosak ezek a reformok, hanem a maguknak, az államoknak. Köszönöm szépen. Pirinski képviselő következik. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy Dombrovszki úr elfelejtette a saját jelentésének az első mondatát, amelyben eh, az szerepel, hogy az új mechanizmusok célja a gazdasági kormányzás erősítése, valamint a stabil eh, kohézió, a gazdasági növekedés és a stabil munkahelyek elérése az, ezen felülvizsgálat kulcsfontosságú eleme az, hogy megvizsgáljuk, hogy az új szabályok mennyiben járultak hozzá a gazdasági fellendüléshez és a kohézióhoz. Az ön rövid bevezetőjében egyetlen egy ö, ilyen tényt sem említett meg, nem mondott számokat, adatokat, tényeket, amelyek azt igazolnák, hogy éppen azon vagyunk, hogy elérjük ezeket a célokat, hogy elértük ezeket a célokat. Erre tudna-e válaszolni, tudná nekünk adatokkal szolgálni? Köszönöm szépen, Mariász képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A ma délelőtti vitából világosá vált, hogy egyértelmű a demokrácia deficit a gazdasági kormányzás tekintetében, és ez kétségkívüli. Demokratikus legitimitást kell elérni, és ez nem lehet a tagállamok gazdaság politikáját rájuk kényszeríteni a tagállamokra. A Juncker bizottság pontosan ezt kívánja ugyanis elérni. Egy memorandumot vezettek be, programot indítottak Görögországban, és ezt egyszerűen lenyomják a torkunkon. Érdekes lenne látni, vagy érdekes lesz látni, hogy mi a helyzet Moszkovici biztossal. A szerződés szerint az Európai Bizottságnak semlegesnek kell lennie, nekünk pedig piros, kárt, piros lapot adtak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Klézos képviselő következik. Υπάρχει μια αρχαία ελληνική παροιμία η οποία λέγει είναι νόρος και έτε και μην». Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy, van egy mondás, minden nyelvben működik, vajudnak a hegyek, egeret szültek. Pontosan erről van szó, ezt látja az országunk is. Nem hiszem, hogy ezekkel az új szabályokkal el fogjuk érni, hogy el fogjuk érni azt, hogy az embereket helyezik a bankok elé, nem fogjuk látni a szegénység végét, a, a, az éhezés végét, az öngyilkosság sorozat végét, egyre rosszabb az adóssághelyzet, és alapvetően um, tulajdonképpen emberi lényeket, emberi életeket áldoznak fel a pénz oltárán. Pontosan erről van szó, a pénzt mérik, az emberi életek értékét pedig nem. Persze, ter- ne felejtsük el közben, hogy termékeket, szolgáltatásokat a dolgozó nők és férfiak állítanak elő, vérükkel, verítékükkel. hogyha megfelelően szervezték volna a munkaerőpiacot, akkor nem lennénk abban a helyzetben, mint amelyben most vagyunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Malitics képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném köszönteni. Szeretnék köszönetet mondani Dombrovskis úrnak ezért a jelentésért nagyon fontosak a szabályok, kedves kollégák, hiszen ez biztosítja azt, hogy a megfelelő gazdasági kormányzás megvalósuljon, hogy megfelelő legyen a koordináció és megfelelő, meg legyen megfelelő keret. Ugyanakkor meg kell adni lehetőséget a tagállamoknak, hogy intelligens fiskális konszolidációt hajthassanak végre, intelligens reformokat. Nincs olyan megoldás, ami mindenkire alkalmas. Az európai szemeszter alapján a tagállamok tapasztalatcserét hajthatnak végre, illetve a bevált gyakorlatokat megoszthatják. megoszthatják. Fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Unió szintjén is átfogó reformokat dolgozzunk ki, megfelelő ö, egységes belső piac, digitális piac, új kohéziós politika. Azért for, fontosak ezek a reformok, hogy Európa kreatív, innovatív legyen, amelyik versenyképes és ahol megerősödött a gazdaság. Köszönjük szépen Maletics kolléganőnek, most pedig a spontán felszólalások végén Rozier kolléganő következik. Monsieur Köszönöm szépen, elnök úr! Amikor nehézségbe ütközünk, akkor könnyű bűnbakot kinevezni. Egyfajta intellektuális lustaságot jelent ez. Itt ez most nem lehetséges ez az opció. deflációs spirálba kerültünk. Nos, sok országban nem volt igazi demokratikus vita erről, és az sem egyértelmű, hogy milyen megoldást kell választani. Az Európai Unió továbbra is létezik, továbbra is együttműködünk, továbbra is az európai polgárok érdekeit képviseljük. Épp ezért úgy gondolom, hogy felül kell vizsgálni a jelenlegi rendszert, és pontosan ezt várjuk a bizottságtól. Köszönöm. Frau Kollégin. Köszönjük szépen Rozier kolléganőnek. A spontán felszólalások sorát ezzel lezárom, és a vita végén most megadom Dombrovskis biztos úrnak a szót. Uh, thank you, Mr. Chair, uh, honorable colleague. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretném először is megköszönni ezt a nagyon érdekes ma délelőtti vitát. Ahogy azt előre bocsátottam, fontosnak tartjuk a felülvizsgálatot, és ezt úgy szeretnénk lefolytatni, hogy párbeszédet folytatunk az összes érdekelt félel, és természetesen ennek egyik legfontosabb figurája az Európai Parlament. Tudomásul vettem az önök véleményet, úgy gondolom, hogy ez alapján és az elemzés alapján tudhatjuk, hogy mi az, amit meg kell erősíteni, mit az, mi az, amit meg kell reformálni. Beres asszony, Beres asszony és az árnyék jelentős tevők véleményét, munkáját köszönöm. A kollégák utaltak olyan kérdésekre is, amelyek kisé kívülesnek a six-pack és a two-pack felülvizsgálatán. a rugalmasság, tehát a stabilitás és, ruga, és növekedési paktumon belüli rugalmasság kérdését többen felvetették, hogyan lehet ezt a legjobban megoldani. Tehát a létező paktumon belül kell a lehető legjobban fellépni, ennek a szabályait kell a lehető leg, rugalmasabban alkalmazni, és jövő év elején fogjuk, fogunk egy ilyen típusú dokumentumot benyújtani, mely ezzel foglalkozik. Számos kérdést meg fogunk vizsgálni. A gazdasági ciklussal is fogunk foglalkozni ebben, illetve a beruházásokkal, a strukturális reformokkal, de hangsúlyoznom kell, hogy ez a dokumentum a létező stabilitási és növekedési paktumon belül értelmezendő. A beruházások, tehát a stratégiai beruházásokra vonatkozó európai alapba érkező beruházásokkal kapcsolatban is nagyon sok kérdés érkezett. Ez ilyen típusú beruházásokat mindenképpen pozitívan kezeljük. Egyéb az egyéb kiadások az adósságot duzzasztják, és illetve a deficitet, de hogyha a tagállamok túllépik a különböző eljárások küszöbét, akkor mindenképpen pozitívan kezeljük az ebbe az alapba érkező beruházásokat. Természetesen még nem zártuk le a gazdasági rendszer felülvizsgálatára vonatkozó, vagy kormányzására, igazgatására vonatkozó rendszert. Várom ezzel kapcsolatban a közeljövőben az önök véleményét. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Dombrovskis biztos úrnak ezzel a vitát. Lezártam, és most megszakítom az ülést 12 óráig, amikor is szavazunk.